So, good morning. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim. Buzek úr máshol fontos kötelezettségeinek tesz eleget, úgyhogy kicsit késni fog. Azt kérte, hogy helyettesítsem, amíg ide nem ér. Engedjék meg, hogy megnyissam a ma reggeli ITRE szakbizottsági ülést. Napirendünk első pontja a napirend elfogadása a napi rendet megtalálják a mappájukban. Szeretném tájékoztatni önöket, hogy a 12-es és 13-as napi rendi pontot felcseréltük egymással. Ezt leszámítva nincs változtatás. Van-e bárkinek hozzászólni valója a rendünkhöz? Úgy tűnik, hogy nincsen. Akkor elfogadottnak tekintem a napirendet. A következő témánk az elmúlt üléseink jegyzőkönyvének elfogadása. Április 14 és április 20-i ülésekről van szó, bárkinek hozzáfűzni valója ehhez nincsen, akkor ezeket is jóvá hagytuk. A mai délelőttünk témája az Európai Energiaunió. Nagy örömmel kérem meg a jelentéstevőt, Marek Gróbacseket az ECR frakcióból, hogy mutassa be a véleményét. Ezután az árnyékjelentéstevők prezentációit hallgathatjuk meg, az árnyékjelentéstevők után pedig Belet úr az Envi-től szintén röviden hozzá fog szólni. Grovacsik úr, önél szó. Köszönöm szépen, elnök úr, hadd váltsak a saját nyelvemre. Köszönöm szépen, elnök úr, tehát Először is szeretném megköszönni a szót, és gratulálok az Európai Bizottság tagjainak, akik beindították a munkát az Európai Energia Unióval kapcsolatban. Remélhetőleg így az energiafüggetlenséget el fogjuk tudni érni Európában, a belső együttműködés révén illetve az energia biztonságot és az energia ellátás biztonságát is javítani tudjuk az európaiak részére. És most a jelentésről. Ez a korábbi jelentésekre alapul, ezekre építkezik, például az energia csomagról szóló jelentésre, illetve a gázellátásról szóló rendeletekre, amik a Horizont 2020-szal összhangban születtek. Ez az irány ugyanis, amit követünk. El kell mondanom azt is, hogy a teljes gázellátás 60%-a importból származik, a nyersolaj 90%-a szintén import, ez azt jelenti, hogy óriási összegeket költünk nap mint nap az energiaellátásunkra. Ez messze a legmagasabb költség, amit viselünk azért, hogy a világ legnagyobb energiapiacát fenntartsuk. Ez önmagában már óriási kihívást jelent. Számos tagállam teljes mértékben függ. A külső ellátásról, ellátástól a földgázt Oroszországból importálják bizonyos tagországok teljes mértékben, más tagállamok teljes mértékben észak-afrikai erőforrásokra hagyatkoznak, és ezek nem stabil források. Ezért nagyon fontos lenne, hogy más forrásokat, sokkal stabilabbakat találjunk, amelyekkel ki lehet egyensúlyozni azokat az esetleges problémákat, amelyek felmerülhetnek a piacon. Az árakról. Európában az árak magasabbak, mint más nyugati államokban, nincs magasabbak, mint Kínában vagy Indiában. A földgáz árak az Európai Unióban magasabbak, mint az Egyesült Államokban a földgázára, akár kétszer, háromszor vagy négyszer magasabb, bizonyos tagállamokban még ennél is magasabb, ennél is többszöröse az USA beli árnak a földgázár. És ez is annak a következménye, hogy egyetlen szállítótól függenek ezek a tagállamok. Az adózás utáni 2012-13-as háztartások által viselt ö, energiaárak ak- akár 5%-kal is növekedtek. A ma megvitatandó stratégia összhangban kell, hogy legyen a szerződések rendelkezéseivel. És világosan kimondja, hogy az energia mixet a tagállami kompetenciában kell megtartani, hogy a tagállamok szuverén döntést tudjanak erről hozni. A tagállami szint itt minden felülíró elv. Az ellátás sokszínűsítése és az európai piac fejlesztése. A kettő összefügg. Úgynevezett interkonnektorokat, azaz rendszer összekötő kapacitásokat kell építeni Európában, ami a villamos energiaellátását, illetve a földgázellátást ellátást is megkönnyíti. Ehhez arra van szükség, erre azért van szükség, hogy létre tudjuk hozni a közös, egységes piacot, ehhez fejleszteni kell a vezetékhálózatokat, illetve az összekötő kapacitásokat. Természetesen ezeknek megvannak a maguk jogi következményei is, amiket szintén figyelembe kell venni. Az Európai Bizottság regionális szinten összehangoló szerepet játszik, azt kell biztosítaniuk, hogy olyan megoldásokat találnak, ami minden érdekelt félnek megfelel. Illetve azt is biztosítaniuk kell, hogy végső soron lehetőségünk lesz arra, hogy sürgőségi esetben fellépjünk, mondjuk válsághelyzetben. Ez a terület kapcsolódik az infrastruktúrához. A határokon átnyúló összekötő kapacitások fejlesztéséhez. Még egy nagyon érdekes terület, a szerződések kérdése. A szerződések esetében óriási hiányosságokat találunk. Így nem tudjuk a visszaélésre lehetőséget adó záradékokat elkerülni, amelyeket harmadik országok bevesznek a szerződésekben, különösen azon esetekben, amikor egy tagállam egyetlen szállítótól függ. Ezeket a tagállamokat támogatni kell, akár úgy is, hogy a, az energiaszerződéseik tárgyalásába besegít az Európai Bizottság. Ehhez azért is, erre azért is szükség van, mert így tudjuk jobban egységesíteni a belső piacot, és az is lehetséges, hogy a VTO segítségét kérjük úgy persze, hogy a bizalmas információkat ez nem sérti. Az Európai Bizottság kell, hogy felügyelje ezt a területet. Ez azonban agályokat vet fel. Mert egyrészt biztosítani kell, hogy ezek a szerződések átláthatóak legyenek. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, ahhoz az Európai Bizottságnak is részt kell venni a tárgyalásokban egy olyan csoport, tagállam mellett, akik szeretnének közösen részt venni a tárgyalásokban. Van egy teljes rendelkezés listánk arra vonatkozólag, hogy hogyan lehet ezeket a visszaélési lehetőséget adó záradékokat elkerülni a szerződésekben, amit a tagállamok harmadik országokkal kötnek. Ezek a tagállamok bizonyos tekintetben egységesen kell, hogy fellépjenek. De ez természetesen attól függ, hogy az illető tagállam szeretne-e a közös tárgyalási folyamatba becsatlakozni. A tárgyalás apró részleteit nem fogják nyilvánosságra hozni, de mégis szükség van arra, hogy bizonyos fontos részleteket nyilvánosságra hozzanak az interneten, hogy a közvélemény véleményezni tudja ezeket egyrésztről, másrésztről, hogy biztosítani lehessen a tagállamokkal való egyenlő bánásmódot. Ami pedig a diversifikációt illeti. Ez önmagában is cél. cél, hogy sokszínű energiaforrásokkal rendelkezzünk. Meg kell vizsgálnunk azt is, hogy mi történik az USA-ban. A mi tagállamaink az Egyesült Államokkal vannak versenyben. Próbálunk felzárkózni ahhoz az életminőséghez, ami az Egyesült Államokban megvalósult, és vannak olyan elfogadott rendelkezések, amelyeknek az a célja, hogy ne diszkrimináljunk egyetlen energiaforrás irányába se. Az energiamixnek nem hagyományos alacsony kibocsátású foszilis energiaforrásokat és megújuló energiaforrásokat is tartalmaznia kell. Ez is fontos ahhoz, hogy az energiauniót létre tudjuk hozni, és biztosítani tudjuk azt, hogy stabil és megbízható energiaellátást tudunk különböző forrásokból biztosítani. Az Európai Unió számára nagyon fontos az energiaforrások diversifikálása. Vannak olyan energiaforrások, amelyek jelen pillanatban nem is állnak rendelkezésre Európában. Én ilyesmiket például a TTIP megállapodás révén fogunk tudni majd importálni Észak-Afrikából, Észak-Amerikából az USA, USA-ból származó nyers olaj, illetve cseppfolyósított földgáz és latin-amerikai palagáz készletekre gondolok. Tisztelt kolléga, már 11 perce beszél, figyelmezteti az elnök. Elnézést, elnézést, elnök úr, mondja az előadó. Még két területet szeretnék érinteni, ha megengedi, megpróbálok rövid lenni. és megpróbálom maximum két percben összefoglalni ezt a két témát. A belső energiapiac. Erről már beszéltem röviden. Összefoglalásképp mondanám, hogy olyan megoldásokat kell találni, amelyek minden tagállam számára elfogadhatóak. Az energiahatékonyság rendkívül fontos új megoldásokra van szükség, és energia megtakarításra. Különösen a háztartások energiafelhasználásában. Az építőiparra is gondolok, hiszen biztosítanunk kell, hogy nem vagyunk túlságosan előíróak a jogszabályainkban ami túlságosan visszafogná a hosszú távon az energiahatékony építkezést. Azt kell elérnünk, hogy olyan mutatókat tudjunk kidolgozni, amik amik például a hőveszteségeket, a hő átjárhatóságot megfelelően tudják mérni. A széndiokszid kibocsátás és a széndiokszid kivonása A széndiokszid kivonás az a semlegességi gondolatnak nem felel meg, de az iparosodás problémáira mégis valamilyen szinten megoldást jelent. A A carbon leakage kezelése fontos, hogy ne legyen hatása a munkaerőpiacra és a munkahelyek számára. A klíma és az energia tekintetében elképzelhető, hogy lesznek olyan társadalmi csoportok, akik nem tudják majd kifizetni az energia költségeiket az új szabályok következtében ezt nem szabad elérnünk. Az lenne a lényeg, hogy az Energiaunió révén Európában 25%-kal csökkenjenek a háztartások energiák költségei, 2020-ra pedig 20%-kal szeretnénk csökkenteni a kibocsátásunkat. Ezt a foszilis tüzelőanyagok használatának csökkentésével tudjuk elérni egyrésztről, másrésztről az is lényeges, hogy ezt el tudjuk érni, ahhoz a GDP-nket is növelni kell. Eh, Most pedig a frakciók nevében az néppárt hozzászólását halljuk. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni Robácsik úr kemény munkáját, és nagyon örülök annak, hogy ilyen rövid alatt elkészítette az első vázlatát ennek a jelentését, és ebből kiindulva vitatkozhatunk. Az Energiaunió neve eléggé új, de a cél, célkitűzéseit jól ismerjük. Ezt, ezeket a célokat ebben a szakbizottságban már sok éve tárgyaljuk. Ennek eredményeként azt hiszem, hogy nagyon egyetértünk számos kérdésben, bár van még néhány téma, amit nyitva hagytunk. A néppárt nevében szeretném hangsúlyozni egyik kérdések, egyik kérdést, amely nagyon fontos, amiben egyetértünk, és ez pedig a verseny, versenyképesség, a fenntarthatóság. E, ebben a sorrendben szeretnék haladni a megjegyzéseimben először is. A jelenlegi gazdasági környezetben ott, ahol stagnálás van és magas a foglalkoztatás hiánya, ott az ipari versenyképességet kell előhely, előtérbe helyezni, hogy munkahelyeket teremthessünk. Alacsony energiadíjakkal tudjuk fenntarthatni a, fenntartani a versenyképességet az európai iparágakban azért, hogy elérjük ezt a célet, és eh, ehhez meg kell akadályoznunk a szénelszivárgást. Másodszor a eh, források eh, sokszínűsége kell, hogy elsőséget élvezzen, ezért az infrastruktúrát kell támogatni. Nem szabad elfelejteni, hogy a foszilis energiafor források csökkenő, de mégis fontos szerepet játszanak az EU energiaellátásában, még a jövőben is harmadszor Európa elkötelezte magát, hogy felveszi a harcot a klímaváltozás ellen, és alacsony szénfelhasználású gazdaságot teremt. Bevezeti a megújuló energiaforrásokat, és megszünteti a foszilis energiaforrásoktól való függést. Az energiahatékonysági politikákat ezért nagy éven kell megtervezni, a megfelelő ösztönzőkkel, olyan épületekben, amelyek Eh, az EU energiaforrásnak legalább 40%-át eh, felhasználják. Az EU-nak kell a vezető szerepet vállalnia a megújuló energiák felhasználásában, ami pedig az energia kormányzást illeti, az a véleményem, hogy a, ennek a legkritikusabb pontja az, hogy minden tagállam teljes mértékben vegye át a vonatkozó jogszabály, jogszabályokat, különösen a harmadik energiacsomagot. Hadd, tegyek, hadd mondjak most néhány szót pedig a saját javaslatomról. A fentiek fényében fokozni kell a versenyképességet azért, hogy kiegyensúlyozott adórendszert hozzunk létre. Csökkenteni kell az energia importtól való függőséget, ezért nagyon fontosak az alacsony energiaárak, ezért kell csökkenteni a nagyban és kiskereskedelmi energia árakat, és a időkorlát miatt ennél többet nem akarok mondani, de hadd köszönje meg még egyszer az előadó munkáját. Köszönöm szépen, mondja az elnök. A következő felszólaló pedig Zeonato úr a szocialisták részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Magam is szeretném megköszönni az előadó munkáját. Robacsik úr jelentősen mértékben hozzájárult a vitánkhoz. Első benyomásunk az volt, hogy nagy különbség van az Európai Bizottság közleménye, valamint az ő véleménye között. Ellépünk attól a megközelítéstől, amelyet a Parlament és a szakbizottságunk is elfogadott már. Röviden, csak annyit szeretnék mondani, hogy melyek azok a pontok, amivel nagyon nem értünk egyet, még akkor is, hogyha egyetértünk azzal a résszel, amely a tünetekkel foglalkozik. A tüneteket tehát egyetértünk, a terápiával azonban nem. Ebben a struktúrában az előadó öt pillére osztja a kérdést. Nem sok foglalkozik a kutatásról és a fejlesztésről, a szénmentesítésről sem. Egy nagy rész foglalkozik az energiahatékonysággal, amelyben egészen el, teljesen eltolódnak a hangsúlyok, és ennek a véleménynek a nagy része eltér attól, amit a parlament kijelentett, és attól is, amit a bizottság. A bizottság jelentős lépéseket tett előre, és szerintünk nekünket, nekünk ezeket kell fejleszteni, nem pedig visszalépni. Nekünk ez a problémánk, és remélem, hogy a különféle politikai frakciók közötti vélemények összehasonlítása majd konvergenciához vezet, és ezt onnan kell kezdeni, amit a bizottság kidolgozott, innen kell folytatni a téma kibontását, annak alapján, amit a parlament hozzátett. Egy nagyon fontos dologra szeretném felhívni a figyelmet. Egy integrált rendszert akarunk kialakítani, illetve az energiarendszer integrált kezelését. Nem akarunk létrehozni valamit, amely különféle egyezményekhez vezet az egyes államok között, Eh, amelyben az egyes államok aztán automok lesznek. Ha ezt szeretnénk elérni, ahhoz eh, közös célok kellenek és ígéretek, ha eh, összehangolt hatóságokra van szükség, egyetemű elképzelésekre a pillérekről, a biztonságról, az alacsony energiaköltségekről, amelyet Európában is meg kell valósítani, és az egész szempont, ami nagyon fontos, az üvegházi gázak kibocsátása az atmoszférába, amelynek csökkentéséhez, csökkentésével visszafoghatjuk a klímaváltozás hatásait. És amit nagyon gyakran mondtunk állásfoglalásainkban, a szénmentesítés, az energiahatékonyság és energia megtakarítás, azon rendszerek hatékony tétele, amelyek energiát használnak fel, és minden ennek megfelelően. Minden kollégának és az előadónak is szeretném elmondani, hogy közös célokat kell kialakítani. Egy dolgot szeretnék elismételni. Most elég nagy a távolság kettőnk álláspontja között. Köszönöm szépen. Most az Áda véleményét halljuk. Köszönöm szépen, elnök úr. És azt is köszönöm, hogy az előadó elvégezte ezt a munkát. Lenne néhány megjegyzésem, amivel kapcsolatban az ALDE oldaláról beadnánk módosítókat. Először is az irányítást illetően. Ez a tervezet rámutat arra jogosan, hogy kell egy valós egységes belső piac energia területén. Nyilván ez a megújuló energiaforrások arányát fokozná, és az üzleti életnek is lehetőségeket bocsát, csökkenti a költségeket, de ehhez a szabályzói és nem szabályzói akadályokat el kell mozdítani az egyes nemzeti piacok között. És a megfelelő infrastruktúra elengedhetetlen, de ennél sokkal többet kell tennünk a nemzeti kormányoknak végre kell hajtatniuk, akár kiegészítő módon is az EU-s joganyagot. A felügyelet kérdése, ez az ügynökségek és a bizottság feladata, az ESA és az ENSZO-nak a feladata. Ezeket a célokat nem érhetjük el nélkülük. Ezen kívül nagyon fontos, hogy az Európai Parlamentnek fontos szerepet kell játszania, különösen az új kezdeményezéseket illetően, hiszen az Energiaunióban lesznek ilyenek. És a tagállamoknak készen kell állniuk arra, hogy valós párbeszédet folytassanak az Unióval, és rámutassanak a legnagyobb problémáikra, főleg az összekötő pontokra, az interkonnektorokra. Aztán a hatékonyságot és a fenntarthatóságot illetően. szeretnénk, hogyha a piacok vonatkozásában erre is utalnánk. A hatékonyság és aztán végeredményben a fenntarthatóság jelenleg bürokrácia formájában jelenik meg, előírások formájában. De ennélkül nem érhetjük el a piaci kiteljesítést. Viszont jó üzeneteket is küldhetnénk a vállalkozásoknak, és költséget takaríthatnak meg, ha hasznosak lennének az intézkedések. Nagyon sok érintettől halljuk ezt, hogy szükségük lenne egy átlátható tervre ahhoz, hogy beruházzanak és újítsanak. Elnök úr, jelentéstevő úr, nagyon szívesen együttműködök, és remélem, hogy jó kompromisszumokat találunk majd ahhoz, hogy elérjük az energiauniót. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm a megjegyzéseit és az időbetartását is. Tomasz úr, a zöldek részéről. Köszönöm szépen. I, I want to propose a, a, a, a think about what, what can we do here. We have just... Mielőtt telemennék a tartalomba, most volt egy szavazásunk 900 módosítóval, hát ezt tudja a raportőr és az árnyékelőadó is, és kompromisszumot találtunk hogy az ellátás biztonsága, az ellátás maga. Most pedig lehet, hogy ezt folytatni kellene, ezt a munkát, de nem jelentés formájában, hanem where I think the debate now is between Commission and Council. And if we do not... Ha mi nem megyünk bele ebbe a vitába, Péterszen úr ö, említett, hogy az irányítás mennyire fontos. De milyen irányítás? Mi, mint parlament, mindig elmondtuk, hogy európai rendszert szeretnénk, mert így lennénk költséghatékonyak. A regionális együttműködés, az ESA, az ENSZO milyen szerepet játszanak? Nagyon fontos, hogy hogyan épül fel ez a rendszer, és ebben a rendszerbe hogyan épül bele az Európai Parlament. Nem, nem lehet megvalósítani a parlament nélkül az energiabiztonságot. Aztán a városok, állampolgárok, fogyasztók szerepe. Végeredményben az a lényege a rendszernek, hogy az állampolgárok, a nagy város sias területek elősegítik-e a keres, a közlekedés és az energiafogyasztás szabályzásával ezt a folyamatot. Az új technológiák, a decentralizált energiaforrások. Ez a lényege a rendszernek, és hogy az állampolgárokhoz hogy visszük el a rendszer. Van egy hiperpolitikai ö, dimenziója is annak, hogy ki a vezető a világpiacon. Kinek van 0%-os passzív háza az Európai Uniónak? Ki vezette be először a megújuló energiaforrásokat? Európa. De most Kína. és most az amerikai katonaság egyre nagyobb eszközöket ruház be az M&M rendszerükben, amit most így neveznek. Úgyhogy szerintem nagyon fontos lenne, hogy fogadjuk el a kompromisszumokat, figyeljük meg, hogy a fogyasztóknak, állampolgároknak mire van szükség, és őrizzük meg a vezető szerepet és aztán majd novemberben, decemberben akkor Szoldárgász úr jelentéséhez hozzájárulhatunk. Köszönöm szépen. Szilikiotis úr a GUE részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is, hogy mondja köszönetet a raportőrnek. Egyetértek abban, hogy ezeket a témákat meg kell vitatnunk, és nagyon szorosan kötődnek ahhoz a jelentéshez, amit a közelmúltban vitatunk, vitatunk meg, de hát azért vannak nagy hiányosságok ebben a tervben. Szeretnénk javaslatokat arra, hogy az energiaszegénység új jelenségével hogyan uh, tudunk megbírkozni, hát ez egy nagyon fontos téma, és ezt meg kell oldanunk. A második kérdés Szeretném hangsúlyozni azt, hogy nagyon fontos a az állampolgárok, a közösségeknek a bevonása az állami ellenőrzés problémája, az felmerül ezen a területen, de az érintetteket kell bevonni. A harmadik pont az, hogy a földgáz fogyasztásokat és problémákat elemezték, el, különösen a földközi tengeri térség országaiban, ahol ez nagyon fontos energiaforrás. Nem értünk egyet, például az atomenergia ö, említésével, mi úgy gondoljuk, hogy ez nagyon nagy veszélyt jelent az európai állampolgárokra, nagyon veszélyes geológiai területeken helyezkednek el erőművek, például török országban egy nagyon földrengés veszélyes területen helyezkedik el ilyen erőmű, ami ha megsérül, akkor az egész Európai Uniót veszélyezteti. Mi úgy gondoljuk, hogy a tagállamok egységesen kell, hogy fellépjenek, és hát a bizottság kell, hogy támogasson minket, abban, hogy a nemzeti politikákat hogyan lehet visszaszorítani, és hogyan ne korlátozzák az állampolgárok alapvető jogait, és hogyan ellenőrzik az energiarendszereket. Ezen kívül ellenezzük, de hát természetesen ezt a bizottság is mondja, hogy a bizottság az állam közötti egyezményeket ellenőrizhesse. Ezen kívül nem akarjuk, hogy megtilthassák az export és import intézkedéseket. Jelenleg vannak olyan tagállamok, amik messze helyezkednek el a fő energiaforrásoktól, és nagyon nagy energiaszegénységgel küzdenek. Én úgy gondolom, hogy a jövőben is problémákat fog ez jelenteni, és ez nagyon komolyan kapcsolódik az export-import kérdéséhez. A GUE részéről mi támogatjuk nem fogjuk támogatni azt a fajta energiapolitikát, amit csak a bizottság ellenőriz, és a legerősebb tagállamok, és meggyengítik a többi tagállamot, és meggyengítik a strukturális szövetségeket. Ezért aztán módosítókat adunk be a szöveg feljavítására. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Tamburano kolléga következik az FDD részéről. Köszönöm szépen. Nagy figyelemmel olvastam a jelentést, és sok minden van, amivel nem értünk egyet. Néhány nappal ezelőtt nagy meglepetéssel kaptuk meg azt az információt, hogy Szaudarábia úgy döntött, hogy felhagyja a foszilis energiák használatával és kiaknázásával. Európában mi ezeket az apró kis tartalékokat keressük a föld alatt, és nem konvencionális foszilis anyagokat is próbálunk fellelni. De ha megnézzük, hogy mi történik az USA-ban, és mi történik a palagáz, palaolaj tekintetében, ez óriási problémákat vet fel. Ez a nem konvencionális olaj, ami úgy tűnt, hogy csodaként várunk, csodaként tekintünk rá, mégis csalókának bizonyult ez a remény, mivel úgy tűnik, hogy pénzügyi szempontból nem lesz ezeknek mégsem annyira előnyös a kiaknázása. Tehát szerintem akkor lenne érdemes a föld alatt keresgélni, amikor gazdaságilag is érdemes kitermelni azt a gázt mondjuk. Ráadásul az fogyasztást kéne csökkenteni egy óriási energiahatékonysági tervel európai szinten. Plusz csökkenteni kéne a gázimportunkat, a gázfüggésünket azáltal is, hogy a megújuló energiák felé fordulunk, hiszen ez rengeteg új munkahelyet is teremthet. Az olajtémára szeretnék visszatérni annak érdekében, hogy csökkenteni tudjuk az energiafelhasználást, egyrészt az a fontos, hogy kevesebbre legyen szükség, másrészt máshogy kell hozzájutnunk. Az olaj nagyon sok fogyasztási cikkhez is felhasználható, ezért nagyon fontos, hogy óriási ugrást tegyünk a jövő felé, és teljesen átrendezzük az energiapiacunkat és az energiához való hozzáállásunkat. A megújuló energiaforrásokra utalnék ismét, hiszen az Energiauniónak elsősorban az elektronokra kéne alapulnia, és nem a különböző szállító hálózatokra, a gázra és az olajra. Az Európai Energia Uniót utána ki lehetne terjeszteni az Európai Unió határain túlra is, mert a globális megújuló be tudnánk becsatlakozni, és így mondjuk a különböző szezonális különbségeket, a különböző földrajzi területek közötti különbségeket ki tudnánk egyenlíteni. Például Izland új technológiákat tudna alkalmazni az energiaszállítására, lehetnének transatlanti energiaszállítási megoldásaink is, és nem csak a nyugati államok között, hanem a kelet felé is el kéne gondolkozni az energia cserében. A földközi tenger térségére gondolok. Remélem, hogy ezzel figyelembe tudjuk majd venni, és le tudjuk reagálni azt is, hogy az Oroszországban mi történik. Most pedig az ENVI szakbizottság részéről a szakbizottság véleménynek a megfogalmazója Bellet úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, egy néhány percre szót kaptam. Köszönöm a vendéglátó szeretetüket. Buzek elnök úr és Levia elnök urak nagyon jó megállapodást tudtak kötni az együttműködésről. Ez az úgynevezett 54-es szabály értelmében való együttműködés, mindkét szakbizottságnak vannak exkluzív kompetenciái, illetve megosztott kompetenciái is. Például a körforgásos gazdaságra vonatkozó aspektusokról, az közlekedésről és az alternatív tüzelőanyagokról mindketten kivéle, kinyilváníthatjuk véleményünket. Remélem, hogy az együttműködés a továbbiakban is nagyon jó lesz. Néhány kulcsfontosságú elemre szeretnék az MV jelentéssel kapcsolatban most kitérni. Azzal kezdünk, hogy emlékeztetünk a közös célokra, amit az ITRE bizottság is oszt velünk az energia megfizethetősége, az energiaellátás biztonsága, fenntarthatósága, illetve az ágazat versenyképessége. És utalnék a, arra 2030-as keretre is, amelyhez elköteleződtünk az Európai Unióban, ami azt jelenti, hogy 2030-ig szeretnénk, hogyha a szén az üvegházhatású gázok kibocsátása 40%-kal csökkenne. Ez az Európai Unió számára rendkívül fontos, és nem szabad szem előtt évesztenünk ezt a célt akkor, amikor a Párizsi konferenciára fogunk utazni az év végén. Kulcsfontosságú szerepe van ebben a kibocsátás kereskedelmi rendszernek. Ezt most megreformáljuk, ezt mindannyian tudjuk. Egy kompromisszumot még a plenáris el kell, hogy fogadjon a piaci stabilitási tartalékkeretről, hogy ez megtörténhessen, de valószínűleg az ETS-nek egy ennél mélyebbre menő reformja is be fog következni a követ közeljövőben. Talán a nyár után már hozzálátunk ehhez a munkához is. Ez is nagyon fontos lesz az Energiaunió szempontjából. Azt se felejtsük el, ahogy már elhangzott itt is, hogy a carbon vagy a következményes kibocsátás kockázatát mindenképpen meg kell próbálni elkerülni annak érdekében, hogy az EU ipart megvédjük. A nem ETS szektorok is nagyon fontos része az energiauniónak, az építőipar, a szállítóipar és az energia hatékonysággal foglalkozó ágazatok. Az előző jelentésben is foglalkoztunk ezzel, de ebben a jelentésben is kitérünk rá. És talán még egy-két elem, amire kitérnék az EFSI beruházási alappal való lehető, lehetséges kapcsolatot mindenképpen ki kell aknázni, különösen a határokon átnyúló interkonnektorok esetében. És végül, de nem utolsó sorban, a Szakunász jelentésből, ami a Transzakbizottságban született, átvettünk egy részletet nemzetközi hajózási és légi közlekedési szabályokat is globálisá kell tenni annak érdekében, hogy kellőképpen meg tudjuk tartani a versenyképességet. Ezek voltak a fő pontok. Köszönöm, kedves kolléga! Most egy percben fogok 13 kollégának egy-egy percben ö, szót adni, tízig le kell, hogy zárjuk a vitát, úgyhogy muszáj sietnünk. Manka úr következik. Ďakujem, pán Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon jó jelentés készült, ami jó kiindulópontot teremt, és az itt elhangzott megjegyzésekkel együtt nagyon jó termék fog belőle kialakulni. Szeretném kiemelni, hogy a hűtő és fűtő rendszerek a legnagyobb fogyasztói az energiaforrásoknak 40%-ot fogyasztanak az épületek, Másfél évvel ezelőtt én voltam egy szlovák régió elnöke, és az Európai Banktól vettünk fel hitelt, fejlesztési hitelt arra, hogy a szigetelést megjavítsuk a közintézményekben, mint az iskolákban is, és így módon a felhasznált energia 50-60%-át meg tudtuk takarítani, ha ezt európai szinten is el tudnánk érni, azzal jelentősen csökkenthetnénk az energiafelhasználást. mi jó beruházás, e, és az e, európai pénzek nélkül is végre lehet hajlani, hiszen, hajtani, hiszen az energiaigényeket 20%-kal lehetne csökkenteni, és így meg lehetne szüntetni az orosz energiaforrásoktól való függést. Ezen az én javaslatom. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy az elnök. Sokra tartom kollégám jelentését, Grovacsik úr jelentését, hiszen ez az iparról is szól, az ipar energiaigényéről. Nekem meglepetést okoz az, hogy az, nem az ENVI szakbizottságnak adták ezt a jelentést. Az én véleményem a következő nagyon kimerítő véleménye van dolgunk, kulcskérdésekre koncentrál. Szerintem a gond a következő. Egyfelől vannak a klímaváltozással kapcsolatos prioritások, másfelől pedig vannak szociális és ipari prioritások, amelyek szerepet játszanak. Ezek a, ez a két prioritás egymást kölcsönösen kizárja. Meg kell találni a, a finom egyensúlyt, hiszen mindkét résznek valamiféle kompromisszumra kell tudni jutni. Manyka úr is érintette ezt a kérdést. Az energiahatékonyság végül is előbb-utóbb foglalkoznunk kell. Az egyfőre eső GDP-t vizsgálva az egyes tagállamokban azt látjuk, hogy a helyzet nagyon eltérő. Egyes tagállamok nyertesek, mások vesztesek, az elnök félbeszakítja, úgyhogy az utolsó megjegyzése tére az előadó. Az ETS-nek következetesnek kell lennie. Ebben a háromszögben valamiféle kapcsolatot kell teremteni. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar o relator pelo trabalho efetuado, mas uh, dizer que o resultado inicial do seu relatório. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez az első verzió az Energia Unióról. egy nagyon fontos témáról szól az Európai Unió száma, számára, hiszen az Európai Uniónak világos stratégiai döntéseket kell itt most meghoznia. Az Európai Bizottság közleménye példamutató, világosan meghatározza azokat a pilléreket, amelyekre az Európai Uniónak építkeznie kell. A diversifikáció, az energiabiztonság, energia szolidaritás, stb. Ezzel nem szabad, hogy ezt a stratégiai világos megfogalmazást bármilyen mértékben gyengítsük, hiszen Ezeket a célokat kell folyamatosan a minden intézkedésünk tekintetében figyelembe venni és szem előtt tartani. Legyünk globális szinten is versenyképesek továbbra is, és a gazdasági növekedés és a foglalkoztatás is tiszteletben kell tartani, akkor, amikor az energiaunióval kapcsolatos döntéseket meghozzuk. Lewandowski úr következik. Köszönöm szépen, az Európai Unió már eh, szerepel a szótárban, tegyük ezt valóságá. Az Európai Unió biztonságról és szól, valamint eh, versenyképesség számára mindenkinek fontos, hiszen ebből származik Európa elődje. Ez egy nagyon jó jelentés, hiszen nem csak a eh, nem vitatott kérdéseiről szól az Uniónak, hanem előre próbál lépni egy nagyon szerény, de külső dimenzióban, és ezt, ezt, ez, ettől fog ez eltérni. Egy megelőző intézkedéssel, amelyel a külső szerződések teljesítését ellenőrzük, a sokkal kevésbé költséges mint az utólagos reakció. Kevésbé költséges, szociális, politikai és gazdasági költségek tekintetében. Köszönöm szépen, betartatom az egy percet. Nagyszerű megjegyzések és nagyszerű idézítés. Tosanovszki kollega parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Energiaunió, ahogy ezt mi ismerjük, igen nagy falat, nagyon összetett, nagyon sokféle eh, történelmi háttér és érdeke játszóterébe minősülhet. Nagyon sokra tartom kollégám munkáját, hiszen ő olyan szöveget állított össze, amely a kulcskérdésekre koncentrál. Eh, támogatom az interkonnektivitást, amely az ellátás biztonságát fokozza, és legjobban ki kell használni a hazai forrásokat azért, hogy csökkentsük a, az importfüggőséget. Nem szabad elítélni az energia e, ágazat egyik részét sem, de elsősorban a tudományos kutatásokra kell koncentrálni, amelyek új rendszereket teremthetnek. Köszönöm szépen! Thank you very much. Köszönöm szépen. Egyes pont. Abban az igyekezetünkben, hogy csökkentsük a széndiokszid kibocsátást, elfeledkeztünk a versenyképességről. Kettes pont. Tény, hogy az EU energiaköltségei nagyon magasak, különösen az Egyesült Államokival összehasonlítva, amely nem csak eh, partnerünk, de versenytársunk is. Azért olyan drágák az, e, az árak, mert e, az egyes tagállamok támogatási rendszere e, nem eléggé hatékony. Felülről nézve például Németország néhány évvel ezelőttig a világ legnagyobb napenergia elő, előállító volt, bár nem a legnaposabb európai ország. Ebben a jelentésben tehát azt gondolom 36-os pontként be, kell vezet, be kéne vezetni az európai megközelítés elemét ezekben a kérdésekben, hogy, olyan, hogy a költség eh, kérdéseivel is foglalkozhassunk. Köszönöm szépen, Kalasz asszony, parancsoljon. Uh, köszönöm szépen, és köszönöm ezeket a jelentéseket is, de meg kell mondanom, hogyha nem lenne címe a jelentésnek, akkor nagyon nehéz lenne rájönni, hogy az a célja, hogy energia uniót érjünk el, mert túlságosan a tagállamokra és az ő érdekeikre koncentrál. Pontosan ezért nem működik a belső piac, mert az uniós érdekeket nem domborítottuk ki. Ez a jelentés nem beszél eleget arról, hogy az interkonnektorokat ki kell építeni ahhoz, hogy a tagállamok között működhessen az energia kereskedelem, és hogy ki felügyelje ezeket. Aztán csak arról szól a jelentés, hogy hogyan emelkednek az árak. De például Észországban az északi energia piac tagjaként 15%-a csökkent az energia. Úgyhogy a tagállamok közti piaci eltérések a versenyhelyzet és a termelők versenye csökkentheti az árakat. Úgyhogy szeretném, hogy ez a jelentés inkább erre koncentrálna. Elnök félbeszakítja, köszönöm szépen, Griffin asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez egy nagyon fontos jogalkotás a következő évtizedekre, nagyon nagy hatással lesz a munkahelyteremtése, versenyképességre, közlekedésre, közegészségügyre és a mindennapi életünkre. A fenntarthatóság és a versenyképesség azonban összeegyeztethetők kell, hogy legyenek. Sajnálatos módon a raportőrnek az álláspontja nem teszik kötelezővé sem a hatékonyságot, sem prioritás a munkahelyteremtést, és a fenntartható gazdaságot sem domborítja ki. Nagyon gyenge ez a jelentés, hogyha a 2030-as célokat el akarjuk érni, akkor nagyon fontos az, hogy egy állandó és átlátható irányítást valósítsunk meg, és teljes mértékben végrehajtassuk a jogszabályokat. Be kell vonni az Európai Parlamentet, a civil társadalmat, az észert, a az önkormányzatokat, a városokat és állampolgárokat, és végül a legsérülékenyebb fogyasztókat meg kell védeni, és fel kell lépni az energiaszegénység ellen. Köszönöm. Werner asszony. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte gar nicht weiter so intensiv. Köszönöm szépen. Én nem is a jelentésről szeretnék igazából szólni, hanem valamire magyarázatot szeretnék kérni. Először is. Rögtön a jelentés elején azt szerepel, hogy az energia mix az nemzeti döntés. Igen, ez igaz, de az megújuló energiaforrásra, az energiahatékonyságra e, és egyéb e, aspektusokra a 143-as cikke a szerződésnek a mérvadó, tehát uniós kompetencia az energia uniós jogalkotás társ döntéshozói szerepet játszik itt. Ezen kívül a belső energiaforrásokat, illetően a hazai energiaforrások. Ezt a fajta megfogalmazást, hogy hazai energiaforrások már a bizottság is használja, de nem definiálja miért. Az atomenergia az belső hazai energia forrás annak ellenére, hogy az uránnak a 95 Európa kívül jön, a fracking, a széttörésnek a gyakorlata nem elfogadott, de szeretnék valami magyarázatot kapni erre. Köszönöm szépen, Royal úr! Most én nem tudom, ezekben a vitákban állandóan vannak jó és rossz energiák. Engem ez nem érdekel. Engem az érdekel, hogy ne függjünk senkitől, legyen olcsóbb az energia. Évek óta erről vitázunk, egyre összetettebb, egyre drágább lesz az energia, közben pedig semmit nem oldunk meg, függünk ellátóktól. A, nagyon fontos a sokszínűsége a forrásoknak minél több fajta az forrás, annál nagyobb a verseny. Aztán a versenyképességnek működnie kell. Aztán éljünk már az egyes tagállamok kapacitásával, és kapcsoljuk már össze egy hálózatba. Hát itt a hálózat a lényeg. Minden egyes tagállamnak vannak erősségei, gyengességei. Hogyha ezeket összekötnénk egy hálózattal, akkor ezt megoldanánk, de erre nem a jogszabálya megoldás. Emlékszem arra, hogy néhány évvel ezelőtt arról vitáztunk két, hogy a hálózatok költségeit hogyan csökkentsük, mert akkor minden jobb lesz. Na és akkor mi az eredmény? Egyre kevesebb hálózat épült, vagyis pont az ellenkezdőjét értük el. Reggeltől estig arról panaszkodunk, hogy nincs elég hálózat. Én úgy gondolom, hogy ideje, hogy valami jót tegyünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm a raportőrnek is, és köszönöm Szaldárkász úrnak is a kitűnő munkáját, amit az Európai Energiaunióval kapcsolatban végzett, ezeket támogatjuk. Tényleg nagyon fontos, hogy a saját kérdéseit megoldja Európai Unió, legyen szó akár a keleti határoknál, akár máshol. Ami az atom energiát illeti, nem szabad hagyni az olyan erőművek működését, ez veszélyes, és nem elfogadható, mint Törökországban a földrengéses területeken. Ezen kívül az energia szegénység elleni harc vezető szerepet kell vállalnunk az Európai Unióban. Negyed sorban nagyon fontos, hogy az Európai Uniónak a 20%-os célkitűzését meg kell emelnie, és nagyon fontos, hogy az újítás, fejlesztések területén lépjünk előre. Ezen kívül nem csak jelentéseket kellene írnunk, hanem az energiabiztonság és az energiafüggetlenség kérdését komolyan kellene venni. Köszönöm szépen, kollégák! Köszönöm, kollégák! Málcsild Vazdalszer asszony az Európai Bizottságtól. Röviden, köszönöm, elnök úr! Köszönöm a jelentéstevőnek, Lovácsik úrnak is a kiváló jelentéstervezetet. Néhány dologra szeretnék rámutatni. Először is az Energiaunió valóban nagyon ambiciózus, több egész Európát érintő ügy, ahogy néhány parlamenti képviselő mondta most az Energiaunió végrehajtásáról, és ennek a nyomó követéséről is el kell gondolkoznunk. A Stadegáz jelentésről szóló szövegre szeretnék utalni, ennek nagyon örültünk, Másodszorban a versenyképesség energiárak és az energia költsége valóban nagyon fontos elem. Tavaly készítettünk egy tanulmányt, és egy újat fogunk a következő év elején. Megvizsgáljuk a kiskereskedelmi, azaz lakosság és nagykerára közötti különbségeket a harmadik országokban, Európában és az USA-ban. Nagyon nagyok a különbségek a tagállamok között, különösen a kiskereskedelmi oldalon, különösen az adók miatt, és ezzel kapcsolatban lépnünk kell. Az ellátás biztonsággal kapcsolatban az Európai Bizottság az év vége előtt felülvizsgálja a gáz ellátás biztonsági rendeltét, illetve a fűtés-fűtés stratégiát és a, a széndiokszid tárolási stratégiát is felülvizsgáljuk. Az Európai Bizottság ezen kívül egy e villamos energia piac tervezési konzultációs dokumentumot is ki fog hozni idén a kormányzással kapcsolatban. Az Energiaunió kormányzása, illetve a 2030 utáni energia és klímakeret kulcsfontosságú, a bizottság kezdeményezéseket fog megfogalmazni ezzel kapcsolatban. Az Európai Parlament is, is bevonjuk, hogy hogyan tudjuk egy kalcsúsítottabb formában ezt megvalósítani úgy, hogy közben az energiauniós célokat sem tévesztjük szem elől. Köszönöm. Köszönöm szépen, tisztelt asszonyom. Kedves jelentéstevő, 12 percben szólt hozzá az elején, most egy percben kap az összefoglalásra. Semmi probléma, kedves elnök úr, mindenkinek köszönetet mondok a megjegyzéseikért. Nagyon fontos az, hogy fenntartsuk a párbeszédet, és közös megoldást találjunk. Ezért nagyon nyitott vagyok, a kollégák megjegyzésére felkérem önöket, hogy továbbiakban is működjünk együtt, és tanuljunk, találjunk kompromisszumokat. Az Energiaunió elérése a legfontosabb ugyanis a szakbizottságunk számára. Köszönöm szépen, kolléga, mondja az elnök. Köszönöm a jelentését is, köszönöm az árnyék jelentéstevők munkáját, és köszönöm a vitát. A módosítók benyújtásának határideje június 4-e, nem harmadika, negyedike, tehát egy nappal több idejük van a módosítók benyújtására, negyedikén dél, június 4 dél. Figyelembe kell vennünk tehát az Envi véleményét is, és munkánkat talán szeptemberben tudjuk lezárni az ITRE-ben. A módosítók megvitatása július 15-16-án történhet meg. A módosítók leadási határideje tehát június 4. Még egyszer köszönöm a vitát az Energiaunióról. Ahogy a jelentéstevő is mondta, ez az egyik legfontosabb kérdés a mostani ö, parlamenti mandátumunk alatt. Szavazás következik mindenkinek megvan-e a kártyája, kérem, helyezze be mindenki a kártyát a szavazógépbe. Szokásos kérdésem. Szeretik az, e, az ENVI szakbizottságot, erről szavazunk most. Szeretik-e az ENVI szakbizottságot? Jó? Működik? Lezárom a szavazást. Nagyon fontos kérdés volt. És listánk. Ivo Belet kollégánk itt van még? Kérem, küldjék neki meg az eredményt e-mailben azonnal. Jó, akkor tehát felkészültünk, kedves kollégák, szavazó listák. Kezdjük a tudományos és technológiai együttműködés az EU és a Feröer szigetek között. Elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. De egy szocialistával túl sokan szavaztak, úgyhogy a szocialisták és demokraták kérem egy szavazatot vonjanak vissza a történelem során. Először önnek igaza van. Elfogadtuk. Következik. Megállapodás tudományos és technológiai együttműködésről az Európai Közösség és az Indiai Köztársaság kormánya között. Megnyitom az elektronikus szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, és elfogadtuk. Következő pont, tudományos és technológiai együttműködés Svájc és az EU között. Megnyitom a szavazást elektronikusan. Lezárom a szavazást. És megállapítom, hogy elfogadtuk. Következő a Jávor jelentés, a körforgásos gazdaság felé való elmozdulás egyes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. négyes 24-es módosító, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 4A kompromisszum mellette. Ellene. Ellenőrizzük elektronikusan. 4A kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 4B kompromisszum mellette. Ellene ellenőrizzük ezt is elektronikusan. 4B. 4B kompromisszumról megnyitom a szavazást, le is zárom. És elfogadtuk. 36-os módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 5-ös kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás, ellenőrizzük. Ellenőrizzük elektronikusan. Ötös kompromisszum. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 35-ös kompromisszum mellette, vagy módosító mellette ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 45-ös módosító mellette ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Negyvenötösről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 46-os módosító. Ez egy szóbeli módosítás a jelentéstevő részéről. Kérem, kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr! a szóbeli módosító így hangzik. Hangsúlyozza azt, hogy szükséges garantálni a méltányos versenyt a magán és köztégek között, akik a hulladékkal foglalkoznak, még akkor is, hogyha városi vagy közmonopólium van, ami a mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 52-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 55-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette. Ellene. Ellenőrizzük. Ellenőrizzük. A 10-es kompromisszumot. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. 57-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Na jó, ellenőrizzük. Ellenőrizzük. Jobb lesz úgy. 57-es. Lezárom a szavazást. Egy SND belül túlságosan sokan vannak. Ó, elutasítottuk most. Nagyon kicsi különbséggel. 11-es kompromisszum mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 67-es mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 78-as módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 83 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 93-as mellette. Ellene. El, ellenőrizzük. 93-ast. Elektronikus szavazás. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 15-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 104-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 105-ös mellette ellene ellenőrizzük. A 105-ösről elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 17-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk, és most az elektronikus záró szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Nagyon szépen köszönöm. Kiváló eredmény. Jóvá hagytuk. Gratulálok a jelentéstevőnek, Jávor Benedeknek. Kedves kollégák, Véget. Akkor véget ért a szavazás, és a következő napi rendi pontunk következik. Valószínűleg azonnal áttérhetünk rá, éppen időben. Kedves barátaim, ha bárki el szeretné hagyni a termet, hát nagyon sajnálom, hogy elmennek, de ezért még lehetséges, csak csendben tegyék ezt. Dear colleagues, nobody is listening. caso que esperas. Uh, thank you, colleagues, ladies and gentlemen. Uh, Hölgyeim és uraim! Kollégák, jobb oldalamon is. Please We feel very sorry that you are leaving us, but still it is necessary. Kedves kollégák, nagyon sajnálom, hogy elmennek, de ennek ellenére csendben meg kell kezdenünk, hogy a kutatás fejlesztése a kék gazdaság témáját megkezdjük. Vannak módosítóink, és ez a bizottságnak a javaslata, és 223 módosítót adtak be a jelentés tervezethez, és az EMPL szakbizottságtól és a halászati szakbizottságtól is kapunk majd véleményeket. Kb. 40 percünk van a vitára, úgyhogy Joao Ferrerának a gújétól adom meg a szót, Kedves kollégák, kedves kolléga, megkérném, hogy tartsa meg a vezetőjét. Köszönöm szépen. Começar por eh, eh, agradecer. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik módosítókat nyújtottak be és ezzel hozzájárultak a jelentés minőségének a javításához. Az elnök úr már említette, hogy kb. 220 módosítót kaptunk, egyébként nagyon különböző témákat illetően, és azt hiszem, hogy jó alapot képeztünk ezzel arra, hogy tovább dolgozhassunk a kompromisszumok kidolgozásán. Volt egy első találkozóm az árnyék előadókkal, és ott rögtön nyilvánvalóvá vált, hogy nagyon jól fogunk tudni együttműködni. Nem akarom az idejüket rabolni, úgyhogy csak néhány elemet emelnék ki a szövegből, amik nagyon fontosak. És utána egyébként is a legtöbb módosító ezekre reflektál. Először van egy olyan kérdés, ami nagyon fontos, és ahol nagyon szeretném, hogyha hallhatnám a kollégák véleményét és a bizottság véleményét. És ez a téma nem más, mint az, hogy egy európai ügynökséget hozzunk esetleg létre, ahol több hatásköré és feladatköré egy, egyszerűsítés történhetne a kék gazdaság területén. Nyilvánvalóan, hogy még kompromisszum nem született, de a helyzet az, hogy esetleg nem feltétlenül szükséges új egynökséget létrehozni, lehetne mondjuk azt a megoldást alkalmazni, hogy egy már létező ügynökségnek a feladat köréhez adunk hozzá plusz feladatokat. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos lépés lenne a kék gazdaság fejlesztése területén. Ehhez a lépéshez azonban szükséges, hogy a tagállamok is velünk együtt dolgozzanak. Nincsen kizárólagos kompetenciája az uniónak, csak részleges, úgyhogy nagyon fontos, hogy a tagállamok valóban részt vegyenek a munkában. Így lehet a különböző kiigazásokban rejlő lehetőségeket kiaknázni. Nagyon sok módosítót kaptunk. Az ásványi anyagok offshore felhasználását illetően. Hát kicsit ellentmondanak egymásnak, úgyhogy itt már látszik, hogy nagyon nehéz lesz kompromisszumot találni, mert vannak homlok egyenest ellentmondó álláspontok, néhányan azt mondják, hogy a kék gazdaság elképzelésébe egyáltalán nem tartozik ide ez a téma. Voltak olyan módosítók, amik azt mondták, hogy nem, hogy oda tartozik, de ez a prioritása ennek a témának, és hát voltak a kettő közötti álláspontok, hogy belevehetjük az ásványi anyagokat, de azért csak óvatosan, mert komoly ellenőrzés mechanizmusokra van szükség a környezetvédelem területén. Aztán a széndiokszid megkötést illetően itt is nagyon eltérnek a vélemények. talán jó lenne, hogyha itt is hallhatnám a kollégák véleményét. Aztán vannak még nyilván olyan területek a kék gazdaság területén, amelyeket illetően vita lesz. Nagyon sok dolog már uniós szinten eldöntött, de nagyon fontos, hogy megértsük, hogy az egyes tagállamokban a prioritások nagyon eltérnek. Ezt el kell fogadnunk valóságként hiszen az eszközök, a potenciál arra, hogy felhasználják a kék gazdaságot, nagyon-nagyon eltérő. Ezen kívül nyilvánvaló, hogy a kék gazdaság területén a hagyományok eltérnek. Vannak olyan tagállamok, ahol abszolút nincs ezzel kapcsolatban stratégia, máshol pedig prioritásként szerepel mindig ez a téma. És ezt szerintem tiszteletben kell. Tehát jobb be is fejezem, ennyire van a köszönöm szépen. And now... Köszönjük szépen az árnyékalódó következik. Perakion asszony a néppárt nevében. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr, rövid leszek. Nagyon sok átfedés volt a módosítóink között, és biztos vagyok abban, hogy nagyon sok kérdésben egyetértésre tudunk jutni, és kompromisszumokat alakítunk ki. A hét elején összeültek az árnyék előadók, ahol meghatároztuk a legfontosabb közös kérdéseket. Elsősorban az új ügynökség létrehozataláról számos javaslatot nyújtottunk be a néppárt nevében, de egyetértünk abban, hogy a jelenlegi ügynökség foglalkozhat a kutatással, és a többi, és összevonhatja a többi ügynökség tevékenységét, akkor, hogyha ez hozzájárul a kék gazdaság fejlődéséhez. Ez belefér az MFF-be is. Ehelyett azt javasoljuk, hogy a meglévő finanszírozási eszközöket egy tető alá vonjuk. E, vannak pénzeszközök a Horizon 2020-ban is, amelyek felhasználhatóak a kék gazdaság fejlesztésére. Hiszünk abban is, hogy amikor a finanszírozásról van szó, a, a kék ágazatok fejlesztésére kell azt fordítani, hiszen ezeknek a növekedése jól kihasználható, bár a források korlátozottak. Nem tudunk egy megoldást kitalálni mindenki számára, és nem akarunk egyes tagállamokat prioritizálni, azt szeretnénk elérni, hogy a tagállamok maguk határozzák meg a célkitűzéseiket és prioritásokat, és hogy megmutathassák, hogy milyen hatása lesz annak a pénzeszköznek, amit megkapnak. A kék gazdaság még mindig csak kommunikáció részén szintén létezik, és nem stratégiában. Alakítsuk ki a stratégiát kompromisszumos módosítók formájában, és ahogy mondtam, a legsürgősebb kérdés az, hogy a közös álláspontot kialakítsuk, egy rövid megjegyzést szeretnék tenni a szén megkötésről és tárolásról. A néppárt ellenzi azt, hogy erre több pénzeszköz fordítsanak. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Most pedig a szocialisták nevében Miriam Dari asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Hadd kezdjem azzal, hogy megköszönöm az előadó munkáját. Az első ülésen nagyon őszintén beszéltünk arról, hogy milyen kérdésekben tudunk egyetértésre jutni, és milyen kérdésekben van szükség több egyeztetésre. Azt hiszem, hogy nagyon fontos anyag van itt előttünk, amely lehetőséget teremt arra, hogy kiaknázzuk a kék gazdaság potenciáját az egész EU-ban, most csak néhány dologra szeretnék koncentrálni. Véleményem szerint azért, hogy fenntartható fejlesztését használjuk ki a kék gazdaságnak, kohéziós tengeri intézkedésekre van szükség, és ebben a kohézió a lényeg. Ezt, ezt jobban ki is fejteném. Eh, azon belül, hogy létrehozunk egy európai tengerészeti ügynökséget, ahogy ezt elmondtam az árnyék előadói ülésen is, és az előadót itt tud is róla, nem arról van itt szó, hogy még egy ügynökséget hozunk létre, hanem arról, hogy egy tető alá hozzuk az összes eh, ügynökség és igazgatóság munkáját, akik ezzel foglalkoznak. Koherens eh, kék gazdaságpolitikára van szükségünk, ahol a tagállamok kompetenciát meghatározunk, és ahol minden tevékenységet koordinálnak, ahelyett, hogy e, e, egymásnak ellentmondanának. Egyelőre az a helyzet, hogy a jobb, jobb kéz nem tudja, mit csinál a bal a kék gazdaságban, és szerintem ebben mindenki egyet tud érteni, anélkül, hogy részletekbe mennénk, hogy hol jöjjön létre ez az ügynökség, és hogy mikor. Tudni szeretném, hogy vajon ez a szakbizottság egyetérte abban elviekben, hogy egy tető alá hozunk minden szervezetet, minden ügynökséget, amely szakpolitikákat alakíthat ki a kék gazdaságról. Szerintem ebben mindenki egyetért a szakbizottságban. Említettük a finanszírozást is. Mi azt gondoljuk, hogy az EU és a tagállamok is eh, hozzá kell, hogy járuljanak eh, a megállapodásokhoz, hogy fenntartsák a folyamatosságot és a hosszú távú kiszámíthatóságot. Számunkra az a fontos, hogy ne kockáztassuk a már meglévő programok finanszírozását, egyidejűleg azonban biztosítani kell, hogy ezeket a forrásokat nem pazarolják el, és a tevékenységeket nem végzik el többször, hiszen a párhuzamos projekteket szeretnénk elkerülni. Vannak kérdések, amiket szeretnénk kiemelni. Nagyon nagy elégedettséggel láttam, hogy egyetértünk a, abban, hogy nem lehet egy, egy megoldást kitalálni mindenki számára, hiszen nem európai hiszen olyan európai tengerekről és óceánokról beszélünk, amelyek nagyon eltérőek, és végül pedig foglalkozni kell az információs adathiányjal, amelyek hiszen az óceánok és a tengerek olyan erőforrások, amelyben össze kell foglalni a tevékenységeket. Köszönöm, mondja az elnök. Grobácsik úr következik az ECR nevében. Köszönöm szépen. Elnök úr, először is szeretném megköszönni az előadó munkáját. Az előadó nagyon jól ismerjük, elkötelezett a kék gazdaság kérdésében. Nagyon sokat foglalkozik halászati kérdésekkel, a kis halászati vállalatok védelmével, az erőforrások védelmével. Az ő általa felsorolt kérdések nagyon fontosak stratégia szemszögéből. Azt hangsúlyozza, hogy nincsenek közös szakpolitikák a tengeri irányításokban, és ezért helyre kell állítani a hajóépítőipart és az ezzel kapcsolatos kérdéseket. A másik fontos kérdés a tengeri szállítás problémája, amely nagyon fontos tényező transzmodális tényező amely szintén az Európai Unió egyik célkitűzése, csak nem megfelelően alkalmazzák. Következő, tengerek kihasználása, tengerfenekek kihasználása nagyon fontos szakbizottságunk szempontjából olyan megoldásokat kell találnunk, amelyek elfogadhatóak, és amelyek lehetővé teszik, hogy függetlenebbé váljunk a beszállítóinktól és ez jobban megfelelhet a klímapolitikáknak is. Ezért szeretném még megköszönni Zsolánnak a jelentését. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig az RTD nevében Tambulano úr következik. Salve, il progetto relazione del collega. Köszönöm szépen è van egy eccessivo sfruttamento. Nagyon jó kiinduló pont ez a jelentés tervezet. A tengerfenekek eh, túlságos kihasználása nem fogja helyreállítani a klímát. Nagyon sok innovációra van szükség, a körforgásos eh, gazdaság kihasználására, amit a természetvédelem is nagyon fontos kérdés a klímaváltozás eh, elleni harcban. Azonban túl kell menni, lépni eh, kollégánk észrevételein, hiszen a kék gazdaság eh, energia eh, fe, felhasználja a tengeri energiaforrásokat, amely hosszú távon munkahelyeket teremthet, de visszafordíthatatlanul tönkreteszi a tengerek ökoszisztémáját. Ezért szeretném kérni az előadót, hogy a kinyerési technikákra fog koncentráljon offshore eh, tevékenységekben. A kék gazdaság fejlesztése fenntartható gazdaságra kell, hogy váljon, eh, amely kiszolgálja a jelenlegi és a jövőbeni generációkat, ezért meg kell felelnie az óvatosság elvének, figyelembe kell venni az ökoszisztémák eh, igényeit, és a Lisszaboni szerződést. Reméljük, hogy Eh, ebben a kérdésben egyetértésre találunk. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Rubik, Rubik úr következik. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Én úgy gondolom, hogy számunkra mindig különösen fontos, mivel a világnak a nagy részét tengerek fedik, hogy a tengerfenekeket hogyan tudjuk kihasználni, Ezekre persze technológiára van szükségünk, ezért aztán a tudományos technológiai opció értékelési tudományt folytattunk a tengerfenék feltárásra a parlament részéről. Ez a különleges körülményeket vette figyelembe, és figyelembe vette, hogy figyelembe a tengerfenéken milyen opciókkal élhetünk, annak érdekében, hogy a kék gazdaságot elősegítsük. Az előadó és az árnyék előadó arra kér minket, hogy vegyük figyelembe ezt a tanulmányt és a tengerfenékkel kapcsolatos opciókat. Mert tényleg ezek nagyon fontos tudományos tények. Köszönöm szépen. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Kíván-e más hozzászólni? Nem. Bizottság részéről? Béc úr? A Márk főigazgatóságtól. Nem, bocsánat, a Máre főigazgatóságtól. Javítja magát az elnök úr. Ah, thank you very much. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr! A Máre főigazgatóság és kollégáim nevében, akik a kutatási főigazgatóságról érkeztek, köszönöm a tisztelt képviselőknek a hozzászólásaikat. Nagyon érdekelt bennünket mindig is ezzel a dokumentummal, ez az innovációval kapcsolatban az Európai Parlament véleménye. mi is gondolkozunk a felvetett kérdésekről. Még határozott véleményünk ezekkel kapcsolatban nincsen, hiszen az egész dokumentum még a megfogalmazás időszakában van, úgyhogy most nem akarok nagyon ö, mély eszmefuttatásról bocsátkozni arról, hogy az X pont nem tetszik nekünk, az Y igen. Az alapdokumentumot tavaly hoztuk nyilvánosságra, hogy a kék gazdaságban rejlő innovációs lehetőségekre kicsit felhívjuk a figyelmet. Egy üzleti és tudományos fórumot hoz szerveztünk meg, ami egyébként konkrétan ma kezdődik az Európai Tengerészeti Napon Görögországban. És még van pár hasonló esemény, amin dolgozunk. És most néhány konkrét kérdéssel kapcsolatban az, hogy legyen egy ügynökség, ami az kék gazdaság összes aspektusával foglalkozik, ez érdekes, kétség kívül, de ezzel kapcsolatban még nincs álláspontunk. Több módosító indítvány tervezet foglalkozik a zöld ásványok, illetve a kék ásványok kiaknázásával, azt hiszem, hogy a kék növekedésre vonatkozó 2012-es dokumentumban is kifejtettük, hogy ebben látunk lehetőséget. Akkor szót ejtettünk arról, hogy az európai öm, szereplőket nem szabad erről a területről kiszorul, kiszorulni, hagyni globálisan. És egy öm, kísérleti fellépést is megfontoltunk a mélytengeri bányászat kapcsán konzultációt indítunk a jövőben, még pedig a közeljövőben. Néhány további pont. A széndiokszid megkötés és tárolás, ez nem a mi felelősségi körünkbe tartozik, talán a kollégáimnak lesz hozzáfűzni valója. Ez az energiafőigazgatóság kompetenciája. de folyamatosan mi vizsgáljuk ezt a témát. Az egyik képviselő említette, hogy nagyon sok egymást fedő módosító indítvány van, ez igaz. Az egyik módosító javaslat, amit szeretnék a figyelmükbe ajánlani, az azért érdekes, mert olyan dolgot említ, amit az európai jogszabályok szerint ma nem lehet legálisan csinálni. Ez a 176-os módosító javaslat, ami a 16-os bekezdésre vonatkozik, ami a hagyományos mezőgazdasági módszerektől szeretne elmozdulni a biogazdaság felé. Jelen pillanatban a 2009-es biogazdálkodásról szóló jogszabály és az újra felhasználási rendszerek, az, az újrafelhasználási rendszereket nem alkalmazza, mert ez túlságosan közel áll az ipari mezőgazdálkodáshoz. Úgyhogy ezt nem tudjuk valószínűleg elfogadni. Hogyha ragaszkodnak ehhez a módosítóhoz, akkor a 2009-es jogszabályról is újra kell nyitni a vitákat. Ezekkel a megjegyzésekkel zárnám a hozzászólásomat. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Mielőtt a jelentéstevőnek adnám meg a szót, ha tájékoztassam önöket, kollégák, hogy 15 perc múlva érkezik Öttinger biztos úr. 10-15 perc múlva itt lesz és ahogy látják, a terem üres. amely a napi rendünkön szerepelt, hogy Öttinger úr ellátogat hozzánk, és a téma is rendkívül fontos. A digitális egységes piacról szóló menetrend mert Nagyon fontos ez a vita. Az én részemről lenne egy kérés önök felé. Kérem, hívják fel kollégáikat, és kérjék meg őket, hogy 10-15 perc múlva térjenek vissza a terembe, mert eh, szükség van rájuk. Nagyon nagy csalódás lesz, hogyha ilyen üres eh, teremmel várjuk a biztos urat 15 perc múlva. Kérem, hívják fel a kollégáikat. Most pedig a jelentéstevőnek adom meg a szót. És szeretném megkérni, hogy beszéljen 15 percig. Talán esetleg Grobácsik úr szeretne hozzászólni. Az Energiaunió kérdésében még esetleg berekedt valami Grobácsik úrban? Parancsoljon! respondesse positivamente. Köszönöm a szót. Egyetértek azzal, hogy kellemetlen az üres terem. Köszönöm szépen mindazt, amit elmondtak, és a hozzászólásokat. Csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon várom a további együttműködést, eh, a módosítókat, azért, hogy egy jó, hogy jó megoldást találjunk olyan kérdésekben, amelyek, eh, amelyek tükrözik mindannyiunk kívánságát. Csak egy dolgot szeretnék most kiemelni. Mégpedig ez azzal eh, van összefüggésben, amelyet a bizottság adott elő. Ez a kérdés nagyon fontos a jelentésben, mégpedig az első és azt gondolom, hogy ebben nagyon sokan egyet is értünk. Még akkor is, hogyha nagyon sok módosító érkezett. E, amit a bizottság állapított meg a kékgazdaság fejlesztéséről, az egy nagyon-nagyon korlátolt elképzelés, azzal foglalkozik, hogy miként lehet kihasználni a kutatás fejlesztés eredményeit ahhoz, hogy foglalkoztatást, gazdasági növekedést okozzunk erre. Szerintem ez nagyon kevés ágazatot érint, amelyek a tengerfenék forrásait használják ki. Azonban a kék gazdaság nem sokkal több önmagánál, annak örültünk volna, hogyha a bizottság átfogóbb módon fordul e fel a gazdasági ágazat felé, és sokkal több kigazdaságbeli ágazattal foglalkozik. Vannak olyan ágazatok, amelyek most jönnek létre a hagyományos ágazatokon mellett, amely ugye a tengeriparral, halászattal foglalkozik, de van számos egyéb ágazat, amelyek nagyon fontos szerepet játszanak, és a, a, a gazdaság fejlesztésében. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönjük a jelentést, amely nagyon fontos téma mindannyiunk számára. Szavazás június 16-án történik majd meg. 223 módosítót nyújtottak be. Négy hét múlva szerintem felkészülünk arra, hogy erről a szakbizottságban szavazzunk. Napirenden szereplő következő téma úti, úti terv az egységes digitális piac kialakítása felé. A biztos néhány perc múlva csatlakozik hozzánk.

Colleagues, ladies and gentlemen, let us start. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, kezdjük el. Biztos úr, nagyon köszönjük, hogy ellátogatott a szakbizottságunkba. Nagyon adja magát az a helyzet az ITRE szakbizottság részéről, hogy Öttinger biztos úr itt legyen velünk. Ezt mindig is így csináltuk az elmúlt öt évben úgyhogy most sem más a helyzet. A belső energia piac működéséhez szükségünk van az egységes digitális piac működéséhez. Most azonban. Az úti terv a digitális belső piac kiépítéséhez. Ezzel kapcsolatban szeretnénk eszmeit cserélni önnel, biztos úr, hiszen ő ön a felelőse a digitális gazdaság társadalmáért. Az úti terv nagyon fontos számunkra, nem csak stratégiaként a digitális belső piacon, hanem önmagában is. A digitális unió megteremtéséhez elengedhetetlen, és a növekvő digitális gazdaság potenciáját csak ennek segítségével lehet kihasználni. szeretnénk mindent tudni az Európai Bizottság által javasolt lépésekről, különösen a második és harmadik pillért illetően, a kompetenciákat illetően. A stratégiában három fél fő pillér van. Az első a régebbi pillér, a sok más szakbizottságot éri, például az IMCO-t, a második és a harmadik pillér, azonban nyilvánvalóan az ITRE kompetenciája is. Úgyhogy nagyon várjuk a tájékoztatót az úti tervet illetően. Biztos úr a szó. Elnök úr, Buzek úr Hölgyeim és uraim, köszönöm ezt a lehetőséget, hogy szólhatok önökhöz. És amit bejelentünk a bizottsági csomagban, azt illetően a következő két évben nagyon sok közös intézkedése lesz a bizottságnak és a parlamentnek. Ez azt jelenti, hogy szükségem van önökre ahhoz, hogy európaizálhassuk a digitális piacot szükségem van a parlamentre, a tanácsra. Bevezetőként, hogy mondjam el, hogy a digitális szektorban egy másfajta munka morálra van szükségünk, egy másfajta sebességre. Egyetlen más szektor sem változik olyan gyorsan, mint a digitális szektor. Nagyon gyorsan alakulnak ki új technológiák. Az első kérésem tehát ez a tartalomtól függetlenül. Gyorsabban kell reagálnunk. Kínosan lassúak vagyunk, túl lassúak. Az, hogy zöld könyv, fehér könyv, közlemény, jogalkotási javaslat a bizottság részéről, refit, áttekintés, utána a parlament első olvasata, aztán egy éves blokkolás, aztán a tanács nem lép, akiknek limitált a mandátum, aztán, aztán lassú triológusok, és aztán talán egy döntés. És utána a nemzeti joganyagokba való átvétel, ez az egész folyamat 5-7 évig tart. A, a Silicon Valley és a digitális benszülöttek nem hajlandók várni 7 évet. Nekünk szükségünk van arra, hogy változtassunk a munka morálon. Nem lehet 5 évet várni. Például, hogyha Európában szőlőtőkéket kell ültetni, ott sem tart ennyi ideig a folyamat. A környezetvédelem, ott is csak maximum két évig kell várni. De az az időszak, amit jó indulatúan ugyan, de elpocsékolunk, az elvesztegetett idő a digitális forradalomban. Elaltatjuk ezt a forradalmat, vagy teljesen megsemmisítjük. A mi törekvésünk az kell, hogy legyen, hogy gyorsabbak legyünk. Gyorsabban többet kell kutatnunk, az infrastruktúrákat kiépíteni, és gyorsabban kell, és jobb jogszabályokat alkotnunk. Mielőtt az egyes témákba belemennék, ennyit szeretnék mondani a demokratikus intézmények előtt álló kihívásokról. A stratégiánk főpontját illetően hogyan lehetne igazán európaivá tenni a digitális belső piacot? Először is. A digitális belső piacnak kell megvalósulni. Miért? Miért van erre szükség? Egyrészt azért, mert béke, unió, érték, közösség, valuta, közösség Európa. De emellett mindig is közös belső piac. A szolgáltatók, a termelők, az állampolgárok közös piaca. Ez az árukra is igaz, az élelmiszerekre, mindenféle termékre és a digitális termékekre is a digitális belső piacra azért van szükség, például vegyük azt, hogyha személygépkocsit építenek. Nagyon sokba kerül a kifejlesztésük, de az előállításuk is. Élelmiszer. Hogyha élelmiszert állítanak elő, akkor a licensznek a költségei is léteznek, és utána az előállítás költsége is. A digitális platformok, az alkalmazások, ezeknek nagyon nagy az előállítási költsége. De amikor már kész vannak, akkor teljesen mindegy, hogy valakinek száz ügyfele van, vagy egy millió ügyfele. Ezek a költségek nem változnak. Tehát ez hasonló, mint a napenergia. Az előállítási költségek, illetve a beszerelés költségei nagyon nagyok, amikor már ott van a tetőn az elem, amikor süt a nap, akkor megtérül a dolog. Ezért aztán nem 28 hét tagozott piacot szeretnének látni a digitális szolgáltatók, hanem azt szeretnék, hogy mi legyünk a legnagyobb piac a világon. Most az USA ez. Ezért aztán az uniós belső piac megteremtése az első lépés. Autoriternek kell lennünk, Japán, Kína, USA, Dél-Korea, föl kell sorakoznunk már egy színvonalra. Ennyit az infrastruktúráról. Minden egyes piacnak szüksége van a közlekedésre. Legyen szó akár közútról, vasútról, légiközlekedésről, víziutakról vagy digitális útvonalakról. Ami a kapacitás minőséget illeti, a digitális infrastruktúra egész egyszerűen nem elég jó az Unióban. Egyébként tökéletesek a terveink. ban hány autó közlekedik a közutakon? Hány teher szállítóra lesz szükség. A sínekre és a légiutakra tereljük inkább a forgalmat. Erről pontosan tudjuk, hogy mennyi lesz. Viszont az adat strádáról nem tudjuk, hogy mennyien fognak rajta közlekedni, és hogy mennyi adatot fog szállítani. Robbanásszerű lesz a fejlődés. a közvetlen kommunikáció a gépek között, az IoT, az e-health, a connected cars, az automated driving, ezek a fogalmak mind azt jelzik, hogy exponenciálisan nőni fog az adatforgalom az autósztrádán. Nem három, hanem 30 vagy 50 megabyte lesz az előfeltétel másodpercenként. Tehát a gyorsaság kapacitás. Igazából 100 megabajtnál kezdődik a játék, olyan digitális hálózatra van szükség, ahol üvegszálas technológiát használunk annak érdekében, hogy vidéken is a teljes területünket lefedve tegyük elérhetővé a digitális hálózatot. Mondok egy példát. Ha beülök az autóba, Brüsszelből megyek, Luxemburgon keresztül. Saarbrückenbe, Karlsruhe, Stuttgart, München, Salzburg, Linz. Ezt az útvonalat követem. Már úgyis le tudom, meg tudom mondani, hogy hol vagyok, ha bekötik a szememet, és közben telefonok tudom, hogy az Alpokban járok, vagy Bajorországban. Tehát nem fájdalmas az, hogy amikor átlépünk egyik határból a másikba, most mindegy, hogy vonaton, közúton, vagy régi úton, nem fizettünk adót, nincs útlevél ellenőrzés, nem kell várnunk, nem kell valutát váltanunk, de a szolgáltatót igen. 8 perc gyakorlatilag kiesik, amíg az egyik tagállamból a másikba átmegy az ember. Igazából ez közép-afrikai helyzet, nem nyugat-európai helyzet a kommunikáció területén. Ezen dolgoznunk kell. Negyedik, ötödik generáció. 5G. Erre van szükség. A wireless, a wifi szolgáltatás és az üvegszálas technológia. Szerintem ez fontosabb, mint a sín és a közutak építése. Ezért aztán a Juncker tervben az FC finanszírozással nagyon fontos, hogy a beruházási bankkal együtt széles sávú digitális infrastruktúrát társfinanszírozzunk. Nekem úgy tűnik, hogy az európai infrastruktúrának ez a legnagyobb kihívása. Jelenleg nagyon fontos az adatbiztonságnak a garantálása. Egy nagy kibérbiztonsági konferencián vettem részt ezen a kollégáival. Az Industry 4.0 csak akkor valósulhat meg, hogyha a cloud computingban bíznak az állampolgárok a felhő adattárolásban. A, az ipari kémkedés ma már nem a gyárakban valósul meg, hanem a fiókokban. A jövő ipari kémkedése az adatbázisok lenyúlásából áll. Jó, holnap, holnap után is, persze a jövőben. Most nem kell minden szavamba belekötniük, de azt akarom megakadályozni, hogy a jövőben ilyen ö, fenyegetettségeket megakadályozunk. Ezzel kapcsolatban nagyon fontos az irányelvnek az elfogadása. Nagyon fontos a platformok bevonása. Igazi európai adatbiztonsági kultúrára van szükségünk beruházásokra, a biztonság biztosítására. Az adatbiztonság más kontinensen nem annyira szorosan figyelt dolog, mint nálunk. Aztán ott a TSM irányelv, már az ideje, hogy döntsünk. Nekem teljesen mindegy, hogy mi lesz az eredmény, csak most már döntenünk kell. A telekom jogainak tisztázása muszáj, a refit, a refit átvizsgálása, a modern telekommunikációs ipar mindenkinek az érdekeit szolgálja, a versenyképességet és a vállalkozások és a fogyasztók érdekeit is. A roaming kérdése, a spektrum kérdése és a hálózat semlegesség. Mi a tanácsom? A frekvencia koordinációba minden nemzetet be kell vonni, az 5G-vel már csak európai spektrumokra írunk ki majd tendereket a roamingot illetően. Én is úgy gondolom, mint önök, a roaming az a múlté. És most egy átmeneti időszakban vagyunk. Tárgyaljanak keményebben. Én biztos vagyok benne, hogy egy éven belül egységesek lesznek a dél Európában. Amikor fiatal voltam, akkor voltak olyanok, hogy helyi hívások, meg távhívások voltak nemzeti díjak és európai díjak. Európában, az Unióban most már egységes ára van szükség. A roaming a számomra már történelem, nagyon rövid távon az. A hálózat semlegesség. Mindenki ugyanúgy hozzá kell, hogy férhessen az internetet, nem lehet diszkrimináció. A kérdés az, mi a közérdek? Nézzük például a közlekedési irányító rendszerek, egészségügyi rendszerek, e-health. Ezek azok a területek, ahol bebizonyítják a tudományos adatok, hogy mint különleges szolgálat, szüksége van mindenkinek az adatok biztonságának tárolása, tárol, biztonságos tárolásra. De csak ezen a területeken muszáj tárolni az adatokat. Aztán modern jogszabályok. Emellett modern kutatási eszközökre is szükség van. Az európai költségvetésben elég pénzt kaptunk a kutatásokra, az iparral együtt, a KKV-kkel együtt, a startupokkal, a kisvállalat, kezdő kisvállalkozásokkal együtt, a cloud computing, az ipari adatok, mindennek a beindításának a kulcsa az erőforrások, és ez rendelkezésre. Aztán a az európai szerzői tulajdonjogoknak a kérdése. Itt is nagyon fontos hogy a szabadalmakat biztosítsuk. RAI, BBC, Television France, vagy a Telef, mindegy melyik csatornát említem, hogyha műsorszóró ajánlatokat tesz, akkor fel kell venniük a harcot azzal, hogy ott a Netflix, ott az Amazon, nagyon nagy a verseny a tévének figyelembe kell venni a korhatáros kitételeket, a minőségi ajánlatot. Nagyon aztán vannak reklámkorlátozásaik. Miközben a másik oldalnak semmit nem kell figyelembe vennie. Nem felelősek egész egyszerűen a sugárzott tartalomért. Ez szétzilálhatja a versenyt Úgyhogy nagyon fontos, hogy az audiovizuális média irányelv keretében bizonyos jogszabályok az OTT-kre, ezekre a szolgáltatókra is érvényesek legyen, különösen olyanok esetében, akik Kaliforniából szórják az ajánlatukat. Aztán az ipart illetően. Én Imádom Amerikát, de Amerikának megvan a saját stratégiája. A digitális lehetőséggel élve a teljes gazdasághoz hozzányúlnak. Google, Apple, most már az ő nevük kötődik a személygépkocsi gyártáshoz. Könyvkereskedelem, Amazon. PayPal és Apple Pay nyújják le a banki szektort. Akinél az adat, annál a hatalom vegyenek egy iPhone-t az Apple-től. Aláírták az általános szerződési feltételeket, de biztos vagyok benne, hogy nem olvasták el. És aztán ö, Brüsszelből Hamburgba utaznak télen, garantálhatom, hogy nem a generáli biztosító tudja, hogy hol járnak, hanem az Apple, aki pontosan tudja, hogy hol járnak. És néhány év múlva megtesznek önöknek egy ajánlatot a viselkedési formájuk alapján, és figyelembe veszik, hogy önre milyen kockázatok vonatkoznak, és mik a szokásai. Ez igazából már a 4 nullás bankolás, a 4 nullás biztosítási technológia. Így aztán életveszélyben van a gazdaságunk. Nem azért, mert magasak az adók, vagy a munkaköltségek, vagy nincs munkaerő. A digitális forradalomról van szó. A digitális szuverenitás elengedhetetlen. Egységes piacra van szükség, és aztán a gazdaságunkkal együtt kreatívan. Hozzunk létre új ajánlatokat, folyamat optimalizálásra van szükség. El kell érnünk valahogy a fogyasztókhoz. Például a gépkocsi gyártás az első, amit elért a forradalom, aztán a gépipar, aztán a vegyipar, aztán a bankszektor, és így tovább, és így tovább. Úgyhogy a digitális belső piac egy platform, és az digitális unió a célunk. Egyébként ez munkahelyeket is teremt, és az ipari kompetenciákat stabilizálja. Így aztán számítok arra, hogy önök, mint jogalkotók, és mint olyan szerv, akik felelősek a költségvetési erőforrásokért, partnerként viselkednek, és gyorsabban és hatékonyabban reagálnak, mint a többi területen Európában. Köszönöm. Köszönjük szépen a biztosnak ezt a nagyon mélyen ható ellenzését a digitális egységes piacnak. Nagyon érdekes volt, nagyon politikus megközelítés hallottunk arról, hogy miként kell felelős magatartást mutatni a polgárok iránt. Nézzük meg, kikértek szót. Néppárt részéről de Castillo Vera asszony kért szót először. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a biztosnak, hogy újra eljött olyan időben, amely, amikor nagyon fontos, hogy meghalljuk, meghallgassuk mi a jelentőség a digitális gazdaságnak, a digitális társadalomnak. A digitális gazdaság, a digitális társadalom kialakítása olyan, mint amikor egy gyors vonatot indítunk el, amelynek nincsenek állomásai, és mi az utolsó vagonban vagyunk, de ez nem, nem jó, nekünk az előre kell kerülni a motor, a mozdony mögé, ez a legfontosabb, és ebben az összefüggésben, és ön is nagyon jól magyará, elmagyarázta, ezért nem akarok részletekbe menni, nem akarok túl sok időt pazarolni. Az a tény, hogy az egységes piac alapvető fontosságú akkor, hogyha egységes frontot akarunk teke, te, teremteni az Európai Unióban. De az unión belül, a belső piacon ez a digitális piac a hajtóereje a belső piacnak, és ezt teszi lehetővé, hogy versenyképessé váljunk a világ többi részével szemben. Ezért kell garantálni mindazt, amiről on hivatkozott, én csak kettőt emelnék ki. Először is. Az a pillanat, amikor abban a helyzetben kerülünk, amikor is hamarosan jó megállapodást hozunk létre minden részevő számára, különösen a fogyasztók számára, a roamingról, az internet, a nyílt internetről és az internet semlegességről is, és csak az utolsó lépést végezzük el ebben a szakbizottságban, hiszen később tájékoztatót tartok majd erről a kérdésről, ezért szeretném tudni, hogy vajon hány embernek kell, elmagy- kell elmagyaráznom majd a hely- helyzetet. Tehát az utolsó lépést a következő napokban végre kell hajtanunk, hogy lezárhassuk a megállapodást, és tudjuk, hogy mekkora kihívást jelent ez számunkra. Politikai és erkölcsi kötelességünk az állampolgárok felé, amelyet teljesítenünk kell. Másodszor, nem vállaltunk eléggé vezető szerepet. Én már öt éve dolgozom itt önt is ismerem kezdetek óta, tudjam, tudom, hogy ön nagyon elhatározott politikus, és nem fél a problémáktól, nem vonja ki magát a felelősség és a kihívások al- alól. Az ön elődje és ön is ön szemében nagy vezetőt láthatunk, de ennél több vezető szerepre van szükségünk, hiszen minden nagyon gyorsan zajlik le. A politika viszont nagyon lassan halad Európában. Az európai rendszerek is túl lassúak, ezért sokkal több vezető szerepre van szükség. A bizottságnak kell ezt a vezető szerepet felvállalni, hiszen nekik van meg a lehetőségük arra, hogy eh, ezt a lendületet megadják. A bizottságnak nagyon fontos szerepe van a parlamenttel szemben is. A bizottság vezető szerepe, tehát ez létfontosságú sokkal inkább, mint korábban. Ezek nélkül nem tudunk erre lépni. Végül pedig, biztos úr, az idő nagyon gyorsan szalad, mi viszont nem cselekszünk elég gyorsan, és emiatt nagyon kreatív politikákat kell létrehoznunk, amelyek alkalmazkodnak ezekhez a megszorításokhoz. A jogszabályalkotás szemszögéből hiszen egyes javaslatok nem jogszabályi jellegűek, vagy puha jogszabályokat érintenek, eh, amelyet más kontextusban alkalmaznak, ezt említette kollégánk is, de amikor a jogszabály alkotásról van szó, nagyon egyértelműen kell megfogalmazni azt, hogy eh, konkrét területekre koncentrálunk a jogszabályokkal. Egyébként nagyon nehéz lesz a munka, és ez a parlamenti ciklus is úgy fog lezajlani, hogy néhány óvatlan, néhány bátortalan lépést teszünk csak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Hallottunk néhány olyan gondolatot, amelyet ön is elmondott. Említett néhány olyan gondolatot, amelyet a meghallgatáson is elmondott, és ez nagyon megnyugtató. Most van itt az ideje annak, hogy Európa tehát alakítson ki a gsm Mert 20 évvel ezelőtt Európa felvállalta a vezető szerepet, és most meg kell mondani az e- embereknek, hogy milyen jó munkát végeztünk, hiszen mi vállaltuk a vezető szerepet. Ugyan kicsit lemaradtunk egy kicsit a 4G-vel, 3G-vel, 4G-vel, most eljutottunk az 5G-ig, amely lehetőséget teremt ahhoz, hogy helytalpára állítsuk az európai gazdaságot. Szeretném hangsúlyozni ezért ennek a fontosságát hogy vajon megkapjuk-e a finanszírozásokat ahhoz, hogy az 5 megteremtsük, e, felvállaljuk ezeket a projektet. Igen, nagyszerű, tudom, hogy a Juncker terv tárgyalásai is folynak, és a kutatási finanszírozás egy részét sikerült megmenteni, a bizottság és a parlament valamiféle egyetértésre jutott arról, hogy merre tartunk, meg kell gondolnunk az 5G-t, bele kell, beruházni kell a digitális infrastruktúrába, ez nagyon fontos lenne, de hogyan lehet ezeket a beruházásokat végrehajtani? Korábban is hangsúlyoztam már, a kiberbiztonság nagyon fontos, ez a sikerünk kulcsa, bármilyen projektről is legyen szó Európában azt gondolom, hogy olyan rendszere van szükség, amely tanúsítványt nyújt egy harmadik testület részéről, egy független testület részéről, amely a tanúsítványi rendszer iránt felel az internet terén. Erre van szükség. Hogyha például van egy online pénzügyi szolgáltatás, amely milliárdokat ruház majd be a kiberbiztonságba, és aztán jön egy másik beruházó, és nem tudjuk, kik ezek a beruházók, hiszen nincsen tanúsítványrendszer, amely megmutatja az embereknek, hogy miféle minősítéseknek felelnek meg ezek az emberek. Nem tudjuk, hogy hogyan teljesítenek, ezért ilyenfajta tanúsítványra, igazolásokra szükség lesz. Ez a megoldás majd segít eh, annak a kérdésben a feloldásában, hogy kevés a bizalom a kiberbiztonság iránt, hiszen az emberek nem tudják ezeket egyelőre értékelni. Szeretnék még egy dolgot elmondani. Következesen, illetve a bizottságnak és a Digi Regionnak kell következetesen eljárnia a digitális agendával, de vannak más területek is, mint a strukturális alapok, és vannak további stratégiák is, amelyekkel foglalkozni kell egyértelmű irányt kell megmutatni, ami, ami felé haladnunk kell. Nagyon fura, hiszen ott létrejött a digitális agenda, de nem beszélünk kiberbiztonsági kérdésekről, vagy más kérdésekről sem, ezért következetesebben kell eljárnunk, hiszen nagy a zavar van ezek között és a tagállamokon belül is, ezért állnak fel az ilyen akadályok Eh, ez történt a GSM um, dossziéval is. A DG Radio elmondott egyes dolgokat, de ennél egyértelműbb üzenetre van szükségünk tőlük. Közös intézkedésekre van szükség egyes területeken, erről beszélt ön is. De a jövőre is kell, kell gondolnunk, jövőbeli technológiákra. Beszélünk a byte rendszerről, a terjedelem növeléséről, de az önvezetése alatt azt hiszem, hogy előre tudunk lépni, és határozottan tudunk intézkedni. Köszönöm szépen! Most pedig Marek Robácsik következik az ECR nevében. Köszönöm szépen. Prezentáció podzielam. Elnök úr, biztos úr, köszönöm szépen az előadást. Teljesen egyetértek a többiek véleményével. Látom, hogy ő nagyon elkötelezett a közös digitális piac kidolgozásában. Az én kérdésem technikai jellegű. Az ön ötletére reagál, amikor ön a infrastruktúráról beszél. Mindannyian tudjuk, hogy a, a végső változás akkor történt, amikor az analóg rendszerekből átálltunk a digitális rendszerekre az első megoldások, amelyek a digitális lehetőségeket megteremtették, teljesen e, különböznek attól, amit e, korábban használtunk, és ezért az új rendszer, az STH, vagy aszinkron adatok e, az ATM rendszeren belül, az összes technikai megoldás eredményeképp ma már wirelessről van szó, és további lépésekről, amelyek bizonyos tekintetben elakadtak. Az egyes tagállamok akadályaira gondolok, hiszen különféle rendszereket alkalmaznak, bár az alap ugyanaz mindenhol. Azért, hogy ezeken az akadályokon túllépjünk, sokkal több erőfeszítésre van szükség, különösen akkor, ha a hálózatok kapacitásáról van szó. A, hogy feltegyük az ira pontot, meg kell változtatni a technológiát. a Fiber to Desk megoldások egy ideig nagyon sok reklámot kapnak, aztán ezek leálltak, hiszen túl sokba került, és akkor úgy döntöttünk, hogy visszamegyünk, és egészen más megoldásokat alkalmazunk, úgy, mint az ADSL. Erről is az derült ki, hogy nem elegendő. A kérdésem tehát a következő. Ha ön valamiféle változásokat képzel el, vajon egészen új irányok fele menne, mint például az fiberglass, a fiber, rostoptika, fele szeretne haladni, vagy inkább a kapacitásra koncentrálna, különösen akkor, amikor a részről beszélünk, hiszen a 100 megabajtot meghaladó kapacitásról beszélünk, akkor nehézségeink támadnak. Vannak megoldások, amelyek előbb-utóbb nem igazán tudják teljesíteni, hiszen tudják a szolgáltatók is, hogy vannak korlátaik adatátvitelben. Remélem tehát, hogy a beruházások következtében ezeket a problémákat fel tudjuk számolni. Milyen beruházásokat szeretne a bizottság el végezni, milyen technológiákat választ majd a bizottság terveiben. Az utolsó kérdésem pedig jogi jellegű. A roaming, amelyet annyira utálnak a polgárok, a nagy telekomvállalatok egyes tagállamok kezében vannak, a France Telekom, a Deutsche Telekom például, és nagyon jól tudjuk, hogy ezeket egyszerűen nem érdekli az, hogy csökkentsék a roaming díjakat, mert attól tartanak, hogy elveszítik befolyásukat. Hogy tudná ezt a helyzetet kezelni? Nézzük például a, a német piac szemszögéből, hogyan lehet felszámolni a roaming díjakat Németországban anélkül, hogy ebben a kormány nem folyna bele nagyon. Madame Kallas as a next speaker. Kallas asszony következik. Köszönöm szépen az előadását, és gratulálok a stratégiához. Nagyon jól határozza meg a prioritásokat, amiket a, a digitális piacon lép, meg kell lépni, a határok lebontása, anélkül, hogy újakat építenénk. Egyetértek, egyetértek de Castillo Vera asszonya, hogy vezetésre van szükség, nem csak arra, hogy a kockázatokról, a veszélyekről beszéljünk, hanem arra is, hogy hangsúlyozzuk a lehetőségeket, amiket a digitális egységes piac rejt az iparunk számára. Itt a szakbizottságunkban a fő érdeklődési területünk az ott ahhoz kapcsolódik, hogy digitálisan hogyan fog átalakulni a gazdaság, és az internet gazdaság hogyan fog növekedni. Említett az online platformokat röviden, és tudom, hogy a stratégia ezeknek az értékelését tartalmazza. És egyetértek azzal is, hogy nincs közös megállapodás arról, hogy tulajdonképpen mit is jelent egy online platform, tehát nem definiáltuk ezt még. De mi is ismerik a problémákat. Ön azonban a korábbiakban azt említette, hogy kellene egy olyan szabályozó testület, ami felügyeli ezeket. Akkor most csak felmérték az online platformokat, vagy már van terv arra vonatkozók is, hogy szabályozzák őket erre talán kitérne. A copyright kapcsolatban szerintem nagyon fontos, hogy a kulturális tartalmak egységes piacát is felépítsük. Ezt akarják a ö, vásárlók, az, hogyha a vásárlási igényüket visszautasítjuk, azzal csak a kalózkodásra busztítjuk őket, és arra, hogy a szerzőjogokat megsértsék. A Telekom tekintetében pedig a kérdés az, hogy a konszolidáció hogyan fog működni. Hogyha lenne egy egységes piac a távközlés tekintetében, akkor még mindig lenne több olyan nagy cég, akik versenyeznének egymással. Hogy látja ön ennek a lehetőségét? Hogyan fog fejlődni ez a terület? Enc asszony kap Köszönöm szépen. Először is egyetértek önnel, nagyon lemaradtunk, és igazából a digitális forradalomról már nem lehet beszélni, hanem az Industry 4.0-ról. De ennek mi köze az emberekhez, hiszen ez nem csak a technikáról szól, erre figyelni kell. Nagyon figyelni kell arra is, hogy az alapvető emberi jogok és a belső piac megteremtése között, hogy lehet ezt megvalósítani. Ön nagyon találó, ha példákat adott. Például a hízómalacnak a példája. A hízómalacot így is vagy úgy is lehet nevelni, és a cél mindig az, hogy a lehető legkevesebb hibát kövessük el. Ugyanez igaz a digitális piacra is. Aztán, ahogy mondtam, az állampolgárok joga és a belső piac között nagyon fontos az egyensúly, a roaming. Ha megnézzük, hogy a trialógus során mi folyik, ez inkább egy kaland már, mert a tanács makacskodik a hálózat semlegességgel kapcsolatban. Nagyon sok minden, amiről beszéltünk, ezeket vissza akarja vonni a tanács ön hogyan ö, próbál nyomást gyakorolni a tanácsra. De vannak döntések a roaminggal kapcsolatban, le akarjuk építeni, nem lájtos formátumban, hanem valóban. Ezek nagyon fontosak. Aztán az internet biztonsága, plenárison téma volt ez. Gyönyörű szavak hangzottak el. Igen, de hogy? Hiszen a kutatás, fejlesztés itt alapvető fontosságú. Ezeket nem folytatjuk, ezeket a folyamatokat. Szeretném hallani a véleményét. Aztán a földrajzi blokkolást illetően. A blokkolást illetően mindenki mondja, hogy ne létezzen többet. Jó, de akkor mi lesz a helyében? mit tartunk jogosnak, mit tartunk nem jogosnak. Aztán ne siessük el, mert vannak olyan kollégák, akik szakértői ennek a témának, vannak olyan szervezetek, akik tényleg segíthetik a munkánkat, csak így léphetünk előre segítségükkel nem áldozhatjuk fel megint az állampolgári jogokat. Ez túlságosan gyakran történik meg ma az adatvédelem területén. Tehát én visszautasítom azt, hogy mindig csak az iparról, a szektorról legyen szó, legyen szó jogokról is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, asszonyom. A következő felszólókat szeretném megkérni, hogy két percnél, ne hosszabban szóljanak hozzá, porrűd igazásra. Köszönöm szépen, biztos úr. A parlament nagy többséggel úgy döntött, hogy a roaming díjakat le kell építeni, ezeket el kell tüntetni az európai belső piacról. Én nem megyek bele semmilyen kompromisszumba, ami nem mondja ki, hogy leg később jövőre leépítjük a roaming díjakat. Elfogadhatatlan. Elfogadhatatlan, hogy adat roamingról beszélünk, még ma is. Amikor az ember átutazik egy másik tagállamba, sokszorosát fizeti. Például Ausztriában a hat a 3 gigabyte az 330, a Németországban pedig 240 euró ugyanennyi adatforgalom, hát ez elfogadhatatlan, úgyhogy vannak olyan országok, ahol még drágább az adatforgalom, sőt, Európán kívül ugyanannyi adatmennyiségért fizethetek akár 19 ezer eurót is. Hát hol van itt az igazságoság? hogy fogadhatja el, hogy én Ausztriában 3.30-ról indulok, Németországban 240, máshol Európában még drágább, és Európán kívül meg 19 ezer euró, ez teljes csődje a piacnak. Hát nem hagyhatják, hogy az európai állampolgárokat ennyire átverjék, Úgyhogy én nagyon fontosnak tartom azt, hogy a digitális belső piac valóban létrejöjjön. Szerintem itt az ideje annak, hogy a tanácsban átvigyük az akaratunkat. Ha nem teszük meg, tudják, mit érünk el? Az állampolgárok nem fogják elfogadni, hogy a mobiljaikat nem tudják ugyanolyan feltételek között használni egész Európában, úgyhogy itt az ideje lépjünk. Köszönöm, Kappel asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, biztos úr. szerettem volna, hogyha az Industri 4.0-ról több szerepelt volna a bizottság javaslatában. Ön mondta, hogy ez nem csak a gyártóipar, ez a bank, szektor, egészségügy, oktatás, kutatás, fejlesztés. A nagy személygépkocsi cégek ma már investálnak az információs technológiai cégekbe, mert tudják, hogy ott van a jövő. Tehát látják, hogy ez mennyire fontos. Ezért aztán nagyon fontos, hogy a digitális stratégia fókuszáljon kicsit jobban az Industri 4.0-ra. Aztán az időkomponens. Az USA megmutat, hogy hogyan kellene lépnünk ezen a területen, hogy vezető exportőrök legyünk szolgáltatások területén. Szerintem a digitális területen is megvalósíthatjuk ezt, erre persze pénzre van szükségünk, és azt hallom, hogy az F tárgyalások keretében rendelkezésre állnak a pénzek. Ez nagyon fontos információ, mert nagyon sok pénzre lesz szükség annak érdekében, hogy támogassuk az innovatív vállalkozásokat. A kiberbiztonság, és aztán az erőforrásokra is várok kérdést. Ön szerint ez pontosan mennyi? Az FC mennyi biztosíthat ezen a területen? Anszép biztos úr a múltkor az ITRE szakbizottságban már elmondta, hogy gondolkozik azon, hogy létrehozzon egy kibejér biztonsági posztot. Ez még valós? Ma például azt lehetett olvasni a sajtóban, hogy megtámadta az amerikai adóhatóságot egy orosz hacker, akkor tegnap, amit megéltünk itt a brüsszeli reptéren, ez mind-mind aggasztó. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr biztos úr. Engem megdöbbentett a hozzászólása. Mégpedig azért, mert majdnem mindenben egyetértettem ennel, teljesen új élmény számomra. Én informatika szakértő vagyok, úgyhogy tudom, hogy mennyire fontos ez a téma. Örülök annak, hogy is azt gondolja, hogy fel kell gyorsítani a jogalkotást. Nagyon örök annak, hogyha a digitális napi rend az ön segítségével fölgyorsulna. De bele kell gondolnunk, hogy nem kellene jogszabályokat rögtön nyugalmasabbá tenni, nevezetesen amikor új technológiák merülnek fel, ne kell mindent megint átírni, hanem a jogszabályokat alkalmazni lehessen ezeken a területeken is tehát legyen rugalmas a rendszer. Én meg vagyok róla győződve, hogy az infrastruktúra építést is fel kell gyorsítani. Németország fejlett, gyönyörű, jó, de azért nálunk sem megy minden simán, vannak azért még olyan urbánus vidékek is, ahol a mobil lefedettség nem tökéletes. milyen ösztönzőket szeretne ön adni arra, hogy az infrastruktúra építés fölgyorsuljon. Ez különböző módon lehet megoldani. Ön mit gondol? Köszönöm. Mártán kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr. Úgy gondolom, úgy értem, hogy már nem bízik nagyon Európában, hiszen ez a kis kémkedés, amiről beszélt, ez egy kicsit veszélyes. Úgyhogy garanciákra van szükség a állampolgárok számára is. Szeretném néhány szakértőnek az aggodalmát osztani, akik szerint a beruházási hiánya miatt nagyon komoly problémák lesznek Európában, nem olyan soká. És a digitális bizonytalanság is egy nagyon fontos kihívás. Sokat beszélünk arról, hogy milyen sok állampolgár tud hozzáférni a digitális világhoz, az új technológiákhoz, de nagyon sok millió van Európában olyan állampolgár is, akik nem férnek ehhez hozzá. Nagyon fontos az, hogy a magán beruházók csak ott ruháznak be, ahol megtérül ez a befektetés. A ritkán lakott vidékeken hogy fog eljutni az internet az állampolgárokhoz? Itt lehet, hogy közberuházásokra lenne szükség. Illetve nagyon fontos lenne, hogy felzárkóztassuk ezeket a hátra szorult régiókat. Milyen eszközei vannak önnek, hogy ezeket a beruházásokat e, előmozdítsa? Az egységes digitális piacsal kapcsolatban persze nagyon szépeket hallunk, de milyen következményei lesznek ennek a munkaerőpiacra és az egységes piacra általánosságban. Köszönöm szépen, mondja az elnök, Huldé asszony. Köszönöm szépen igen az előttem szólókat. Követem abban, hogy én is az infrastruktúrát szeretném hangsúlyozni. Vannak olyan régiók, például Cornwallban, ahol szupergyors internetet lehet most már elérni, az európai pénz nagyon hatékonyan lett felhasználva, hogy a távolban távol eső régiókban élő embereket is felzárkóztassák. De ugyanakkor hallottunk arról a veszélyről is, hogy egy olyan digitális világ fog kialakulni, ami a népesség egy bizonyos százaléka számára szabadon elérhető, de nagyon sokuk számára nem, ők ki vannak rekesztve, különösen a vidéki területeken. Pedig ők óriási előnyöket élvezhetnének, ennek következtében például azért, mert nagyon alacsonyan fizetett munkahelyek állnak rendelkezésükre, de hogyha a spektrumot kiterjesztjük rájuk, akkor a vállalkozások azokon a eső területeken is fejlődhetnének. Még egy terület, amire szeretnék én is összpontosítani, ez is a munkahelyek és a készségek, a kutatás és fejlesztés, amit ön is említett. Az erre fordított összegek egy részét arra kéne fordítani, hogy megvizsgáljuk, hogy hogyan lehet jól felhasználni az infrastruktúrát és a digitális világ fejlődését, annak érdekében, hogy jó minőségű munkahelyek keletkezenek. Tehát mielőtt valaki egy ilyet megkap, szüksége van a készségekre. A fiatalok, az állampolgárok nagyon fontos, hogy fel legyenek ö, fegyverkezve arra, hogy ezeket a szerepeket be tudják tölteni. Így tudjuk majd segíteni azt a piacot, amit annyira szeretnénk amúgy kiaknázni. Nagyon sok fontos lépés már megtörtént, de ezekre a továbbiakban is építeni kell. Elnök, köszönöm szépen! Roel úr kap szót. Köszönöm szépen, biztos úr. Nagyon pontosan elemezte a problémákat és a lehetőségeket. És egy sor kérdést vetett fel. Szerintem van néhány probléma, amit nem kerülhetünk el. Hogyha sebességről beszélünk, arról, hogy milyen mennyiségű adatra van szükség, és milyen rugalmasságra, hát a rendeletek, amiket ö, fogalmazunk az adatvédelemről, a semlegességről, nem fogunk tudni előre haladni így. Hogyha több rugalmasságot akarunk, ha minden gyorsabb kell, hogy legyen, és hogyha ilyen mennyiségű adatot dolgozunk fel, akkor hogyan fogjuk továbbra is azt az alapot alkalmazni, amit eddig alkalmaztunk, például az adatbiztonság szempontjából. A következő. A hálózat semlegesség. Meg tudja válaszolni ezt a kérdést? Ezekkel, a jelenlegi eszközökkel, vagy őszintébbnek kell lennünk, és ki kell igazítani, meg kell változtatni a jogszabályainkat. És a többi probléma. Mindenki arról beszél, hogy beruházásokra van szükség, de honnan fog származni ez a pénz? Minden a Juncker tervből fog származni? Ennyire nem nagy ez a kincses láda. Ezt meg kell érteni. Nem akarok olyan dolgokat ígérni az embereknek, amit nem fognak megkapni. Ha magánpénzeket sikerül erre elkülöníteni, az persze nagyon jó de ez csak akkor fog megvalósulni, hogyha a beruházás megtérül. De hogyha ezeket a hálózatokat úgy építjük meg, hogy az emberek nem tudnak belőle pénzt keresni, akkor hogyan fogunk beruházókat találni? Tehát valahogy úgy kell struktúrálni a dolgokat, hogy a magánberuházók valahogy profitot tudjanak termelni. Van -e erre bátorságunk? Elnök. Stalini úr következik. Eh, la ringrazio. Köszönöm szépen biztos úrnak az előadását, és köszönöm a lelkesedését is. El kell mondanom, hogy a, az Európai Uniót azt fogja képessé tenni, hogy a megfelelő erőt összegyűjtse a beruházásokról, az az ön e meggyőződése, ebben nagyon fontos szerepet fog játszani, ezért remélem, hogy a lelkesedése sét eh, át tudja ragasztani kollégáira is. Nagyon fontos szerintem. Én nem vagyok eh, szakértője a digitális egységes eh, piacnak, hagyományosabb iparágakkal foglalkozom, de tisztában vagyok azzal, hogy mekkora nagy szükség van kiaknázni a digitális egységes piac lehetőségeit Olaszország mezőgazdasági, de ipari ország is az új öntözési technikák a műholdakat használják fel, műholdak segítségével a gazdák okos telefonokkal tudják meg, hogy van -e elég víz, ezért nagyon őszintén remélem, hogy ez, ezt a piacot a teljes, maga teljességében ki lehet terjeszteni. Ami a beruházásokat illeti, annak az lett az akadály, hogy vagy túlszabályozzuk az egészet, vagy hogyha kevesebb szabályok mellé tesszük le a voksunkat, akkor az államoknak kicsit vissza kell lépni, és el kell döntenünk, hogy az Unió nagyobb országaiként felvállaljuk ezt a kockázatot. Én nem mondom azt, hogy ne legyenek szabályozások, de ki kell jelenteni, hogy e, a karcsú test gyorsabban halad, mint a túlsúlyos test, tehát ezért karcsúsítani kell ezeket a testületeket. Ezért, és mindjárt be is fejezem, a legelőnyösebb az lenne, ha fejlesztőnénk a beruházók és a szakpolitika közti kapcsolatot is. A beruházó, erre azt mondta valaki, hogy nem garanciák beruház be, hanem az az a személy, aki leginkább felkészült arra, hogy kockázatot vállaljon. A, amire viszont nincs, nekik, nincs nekik szükségük, az a bürokrácia. Köszönöm szépen, már így is túl sokat beszéltem. Szalini úr, köszönöm szépen. Számomra is ébresztő jellegű volt az, amit ön elmondott. Nagyon óvatosan fogok el, eljárni. Bonyi úr, parancsoljon, öné a szó. Köszönöm szépen, gratulálok a biztos úrnak a lelkesedéséért, szenvedélyért. Nagyon fontos számunkra. Négy dologra van szükség a sikerhez. Az egyik az jó vezető szerep, a második a rugalmas jogszabályalkotás, ezzel teljesen egyezértek, hogy rugalmas szabályokra van szükség, valamint nem jogszabályi jellegű megoldásokra, akkor, amikor a digitális egységes piacot akarjuk megvalósítani. Harmadszor beruházásra van szükség az infrastruktúrába, ez alapvető kérdés a jövőt tekintve, és a negyedik pedig azzal függ össze, hogy támogatni kell az ipar fejlesztését. A bizottsági dokumentumban szerintem nem írják -e maga teljes mélységében az ipari E, gazdaságot e, nulla kibocsátással, ezért új célokat kell meghatározni. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Arimon úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, biztos úr, ezt a nagyon szenvedélyes bevezetőjét a digitális belső piacot illetően, és szerintem nagyon sok kolléga egyetért velem, hogy igazából mindennel egyetértünk, majdnem mindennel, amit mondott. Csak most már örülnénk annak, hogyha a következő négy évben tényleg meg is tudná valósítani azt, amit elmondott. Ha igen, akkor egy digitális Nobel-díjat kellene, hogy kapjon. Ezt elég nehéz lesz megkapnia, de azért úgy gondolom, hogy nagyon fontos a munkája, és fontos, hogy prioritásokat jelöljön ki. Az idő. Abból aztán nincs sok, épp ezért ez nagyon fontos. Önnek személy szerint mik a kedvencei? Mit akar mindenképpen elérni a következő négy évben? Nyilvánvalóan, hogy amit előadott, az egy hosszabb idejű program. Hát tudjuk azért az európai politika valóságát, nem minden megy gyorsan, úgyhogy ön személy szerint mit akar mindenképpen elérni a következő négy évben. A második kérdés. A kollégák mind utaltak arra, hogy mielőtt digitális forradalomról lehetne beszélni, előtt az infrastruktúrára kell beruházni. Ön az FC finanszírozásban részt vett. Ön meg tudja mondani, hogy tényleg arról van szó, hogy ezeknek az erőforrásoknak a nagy részét a széles sávba ruházzák be? Ez tényleg így van? Köszönöm. Köszönöm. Biztos úr, ez nagyon érdekes és profi vita volt, úgyhogy most öné a szó. Hölgyeim és uraim, mennyi időre lesz szükség? Hogyan vonjuk a szakértőket? Hogy lehet ennek ellenére gyorsak lenni? Nos, az adatvédelmi irányelvet két és fél év alatt sikerült elfogadtatni Redding asszonynak, de aztán a tanács két évre blokkolt. Ez teljesen fölösleges, és közben nem is lettünk okosabbak. Tehát először is gyorsan a mandátumokat ki kell osztanunk. Gyorsan raportőröket kell bevinni és bevonni a munkába. Ezen kívül hogyha évente háromszor ül össze a tanács. Például tavaly novemberben beszéltem erről a témáról utoljára a tanácsban, és aztán áprilisban lecserélődnek az állam és kormányfők. Hat új ember volt, öt, aztán 28-ból 18 nem jön el, elküldi az államtitkárát, az embereit, fölolvassák a papírkájukról, amit föl írtak nekünk, és közben valaki, mondjuk a miniszter mellette ül, és nagyon kritikusan figyeli, hogy vajon jól olvasta-e fel azt a papírt, hát ez, ez hülyeség. E, a nagyon fontos az alaposság, de a gyorsaság is, és nem kell, hogy ezek ellent mondjanak egymásnak. Nézzük az audiovizuális médiákra vonatkozó irányelv. 2007-2008-ban született. Refit eljárás jött utána, egy értékelési folyamat, hogy mi változott, mi volt jó, mi nem volt jó, mit kell modernizálni. Aztán, ha majd lesz egy jogszabályjavaslat, akkor is leghamarabb 2019-re leszünk készek. Addig még három-négy év van. Netflix, Amazon, streaming szolgáltatások, ezek mind-mind fejlődni fognak közben. Igazából akkor mérvadó a piacon az ember, hogyha aktuális munkát végzett. Úgyhogy ez is ide tartozik. A raportőrök, a miniszterek, mindenki egy tető alatt egy helyen, és senkit nem engedünk ki a teremből, amíg döntés nem születik. Ha a pápa választáskor működik, ez miért nem működik ez itt Európában is? Úgyhogy így. A lassúság az megölheti a folyamatot, de az aktualitásokra szükség van. Én ezért egyszer kipróbálnám, hogy működik ez, és akkor mindenkit meggyőzhetnénk arról, hogy tényleg, hogyha gyorsan minden érintett egy helyben üzetésével, akkor respektus nyernénk, és vezető személyiségé válnánk Európán kívül is. Ami a roamingot és a hálózat semlegességet illeti. Én nagyon hálás vagyok, hogy nagyon jók a raportőrjeik akik az elmúlt hetekben nagyon intenzív munkákat végeztek. Volt egy reggelink, két héttel ezelőtt a tanácsban, és ezt a lett elnökségnek köszönhetjük. Luxemburg is fölkészült, tehát akkor használjuk ki még itt a június, ami a hálózat semlegességet illeti. Először is. Az egészségügyi szolgáltatásoknak be kell bizonyítaniuk, hogy az e-health csak reál időben működhet. Ha ezt bebizonyítják, akkor úgy kell megvalósítani a rendszert, hogy ez mindenki számára férhető legyen. Vagy vegyük a közlekedést be kell bizonyítaniuk azt, hogy ahol a közlekedési segélyszolgálatok, vagy az automated drivingnak reál időre van szüksége, akkor persze, akkor kapjanak prioritást, hiszen ez szolgálja az európai állampolgárok De ha nem tudják bebizonyítani, akkor nem. Tehát először is a speciális szolgáltatók számára csak akkor adunk prioritást, hogyha bizonyítanak. Be kell bizonyítaniuk az érveiket, és akkor lehet kiegészíteni a hálózatsemlegességet ezzel. A kiberbiztonság. Én azt gondolom, hogy az adatvédelmi platform nagyon fontos. Itt a magán és közpartnerségek is fontos, ami a főigazgatóságokat illeti. És a kommunikációt az európai intézményekben. Hozzanak létre egy task force-ot annak érdekében, hogy a hekkeléseket, amik a rendszereink ellen történnek, kielemezhessük, és levonthassuk a következtetéseket. Televízió Frank, Televízió Mond, bebizonyítható támadások Európában az adatrendszerek ellen. A mi rendszereink. Esetleg a az Európai Unión belül működő titkosszolgálatok hálózatai elleni támadások. Ezek mind azt mutatják, hogy érzékenyebbnek kell lennünk a téma iránt. Azt mondták, hogy nem adunk elég teret az iparpolitikánknak. Lehet, de belső piac létrehozása a gépkocsik számára az egy dolog. Az, hogy a jövő autóját kifejlesszük, aminek alapvető feltétele a belső piac, az teljesen más dolog. Tehát belső piac, adatvédelem, szabályozás. Ez alapfeltétele egy olyan iparpolitikának, ami top politika a digitális szolgáltatásokat össze kell fésülni a reál gazdasággal. A digitális unió és a digitális belső piac egy szükséges előfeltétel, de nem az egyetlen előfeltétel ahhoz, hogy megvalósulhasson. Ami az 5G-t illeti. A Wi-Fi-t, hát nyilván le vagyunk maradva. 750 milliót kaptunk a költségvetésből. Most létrehozunk egy konzorciumot az iparral. Az ipar elkötelezett, elkötelezte magát, hogy ennek az ötszörösét adja. Dél-Korea, Japán, így közeledünk hozzájuk. A cél az kell, hogy legyen, hogy Európa ugyanakkor vezesse be az 5G-t, hát kb. 2020-2021-re teszem, mint Dél-Korea és Japán. Aztán volt egy nagyon érdekes kérdés. A beruházás a digitális infrastruktúrába. Ki miért felelős, ezt tisztázni kell. És mi a cél? Nagyon sok esetben egyértelműek Például utak. Mi a nemzeti út, mi a stráda, mi a regionális út, mi a közösségi út, mi például ki építi a kórházat, ki építi az iskolát. Ez egyértelmű. Mit csinál a helyi közösség, mit csinál a régió, mit csinál a nemzetállam. De ugyanakkor a digitális um, gazdaságban a szélesávnál teljes káosz uralkodik. A Juncker ez a feladata, hogy döntsön, hogy mi a nemzeti feladatok köre, amit a tagállamoknak kell finanszírozni, ki kaphat segélyt. Mi közösségileg megoldandó feladat, mi helyi szinten megoldandó. Sajnos a társfinanszírozásban nem hasznosítják eléggé a programjainkat. Pedig hát ez nagyon fontos lenne, hogy a támogatási programokban a digitális piacra vonatkozó programokkal éljenek. Az FC támogatásokat illetően a következő napokban döntünk, hogy mit tudunk társfinanszírozni, finanszírozni, hol tudjuk csökkenteni a kockázatokat, hol vonzhatunk magán befektetőket, és ezt vidéken is, mert egy pán-európai megoldásra van szükség, egész területet le kell fedni. Itt nem csak a városokról van szó, hanem a gyéren lakott területekről is. Például egy iskola, ahol nincs internet, vagy az e-health, vagy az automated driving. Ezeknek a témáknak csak akkor van értelme egyáltalán, hogyha a teljes európai terület lefedett. Ukrajna, Nyugat-Balkán, Svájc, Norvégia, ők is ide tartoznak, tehát őket is le kell fegni. Aztán a támogatási kritériumokat illetően. Én úgy gondolom, hogy technikai szempontból semlegesnek kell lennünk, csak minőségi előírást kell kitenni. Wi-Fi legyen, üvegszálas technológia, vectoring, mindegy, ez bízzuk a tagállamokra. A lényeg csak az lenne, hogy a minőségből ne engedjünk. Nem fogok kiadni pénzt azért, hogy 3-ról 15 megabájtra ugorjunk, hát azért legyenek már minimál normák. amiket lehetővé tesznek az európai támogató programok. Kallas asszony, a platform. Ott van a Google eset, majd meglátjuk a következő hetekben. a diszkrimináció ellen mindenképpen fel kell lépni. A tartalomért felelősnek kell lennie valakinek, és utána majd javaslatot tudunk tenni önöknek, hogy ez hogy folyjon tovább az európai műsorszórokkal és a telekommal kapcsolatban is lépünk előre, és a hálózati műsorszorokkal kapcsolatban, és ide tartozik az adó, a fiatalok védelme, és így tovább. A telekom szektornak a konszolidációja. Szerintem jobb versenyt eredményez majd. Több mint 200 nagy cég van, az, hogy a kis tagállamok hátrányosabb helyzetben vannak, mint a nagyok, ez egy probléma. Inkább szeretek magam körül tíz olyan európait látni, aki ért a versenyhelyzethez, mint háromszázat, aki nem ér semmihez. Aztán fölmerültek még alapkérdések. A kérdés az, hogy a munkaerőpiacra, hogy hat a digitális piac, például otthoni munkavégzést tesz lehetővé, vagy továbbképzést tesz szükségessé? Ezzel foglalkoznunk kell, nemrég ez téma volt Németországban is, és a digitális forradalomnak Muszáj, hogy legyenek előnyei, ezt garantálnunk kell, és ha van hátránya, akkor ezt csökkentenünk kell. A digitális érzékenység kérdése. munkahelyeken állandóan hallunk arról, hogy milyen munkakörülményeket biztosítunk fizikálisan az embereknek a digitális munkahelyeknél ugyan erre a védelemre van szükség, és itt a szakszervezeteket is meghívtuk, hogy kutatási projekteket mutassanak be, ezek is társfinanszírozhatók. Az utolsó pont. A földrajzi blokkolás, portabilitás és territorialitás. A nemzeti határok irrelevánsak, ez az unió lényege, de azért kivételekkel ki lehet egészíteni. Három kivételt mondok. Például az állami tévészolgálatok. Ezeket gyakran az államháztartásokból finanszírozzák, és hát az a feladatuk, hogy az, az országon belül műsor szóljanak. Hogyha a territorialitás elvét föladná az ember, akkor nem lehetne megvédeni ezt a támogatást. Aztán a sport. A sportszövetségek. Kézilabda, kosárlabda, foci. Ezt is általában a nemzeti modellen alapuló formák befolyásolják. Ha lenne egy európai modell, akkor a Hamburg és a St. Pauli és a Real Passau ellen ennek is lenne értéke. Tehát akkor nem úgy lenne a piac, hogy van tíz profi csapat, hanem úgy, hogy az amatőr csapatokat is komolyan vennék. Tehát a territorialitás elve lehet fontos. Én szeretném, hogyha a következő hónapokban a Kulturális Szakbizottságban, az ITRE-ben a sportszövetségeket és ezek szükségletét kivételként kezelnek. Végül a film. Az európai film. Ide nagyon sok pénzt fektettünk be olyan sok munkaidőt? Hát nyilvánvaló, hogy Hollywooddal nem tudjuk felvenni a versenyt. A nagy amerikai filmek mindig is dominálni fognak. Amíg a Google és a Netflix halálra röhögi magát, addig az európai film az nem változik a helyzet. Például az osztrák filmiper kapnak pénzeket Ausztriából és Németországból is. De az a baj, hogy Európában 24 külön nyelv van, 28 különböző történelem. Például a Hojte nevű só Németországból, ez máshol nem érdekli az embereket, vagy Észtország történelme, az írek számára csak korlátozottan lenyűgöző, úgyhogy a kulturális örökségünket, hogy, hogyha meg akarjuk őrizni, akkor nem lehet egy európai filmpiacot megvalósítani, úgyhogy itt óvatosságra intenék a földrajzi blokkolás nyilván ezt le kell küzdenünk. Nyilvánvaló, hogy hogyha valahol egy műsorprogramot megveszünk, akkor a másik tagállamban kell, hogy tudjam, hogy nézni. De nem szabad kijönteni a gyereket a fürdővízzel, tehát a bizonyos területek kivételt képeznek. Köszönöm szépen, és várom a következő találkozót. Uh, well, thank you very much. Köszönjük szépen, biztos úr, nagyon érdekes uh, vita volt mindannyiunk számára. Ne felejtsék el, hogy ne felejts el, hogy mindig szívesen várjuk, hiszen szükségünk van ilyen vitákra a digitális gazdaságra, a digitális egységes piacról, és együttműködésünk nagyon kiváló volt az elmúlt hat évben, nem csak az elmúlt egy évben. Köszönöm tehát még egyszer, hogy eljött hozzánk. Uh, uh, Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, most pedig koordinációülése folytatjuk, ezért kérek mindenkit, who are not a aki nem vesz részt a koordinátorok